Abbiamo le interrogazioni al SEAI e alla Commissione. La prima interrogazione. első kérdés, amelyet Quistolt képviselő nyújtott be, és amelyre most itt röviden szeretnék emlékeztetni. Nos, ez arra tényleg vonatkozik, hogy az Európai Unió éves jelentése az emberi jogokról a külügyi szolgált részéről, ezt csupán ebben az évben, október 16-án tették közzé, és a kérdés az, hogy a jelentést a jövőben uhatják-e az év első felében közzétenni. Amador Sánchez Rikonak szeretnék szót adni, aki a külügyi szolgálattól az emberi jogi osztály vezetője. Tessék! Köszönöm szépen, elnök úr! A 2016-os emberi jogi éves jelentés most már reméljük, hogy jövő héten elfogadásra kerül vita nélkül A pontként a külügyi tanácson. A tagállamok ugyanis már ezt elfogadták. Hogy miért volt a késlekedés? Azért volt, mert mi magunk választottuk azt, hogy ezt el fogjuk halasztani, és a cselekvési terv, a 2015-2019-es cselekvési terv félidős felülvizsgálatára fogunk inkább koncentrálni. Ugyanakkor az éves jelentés természetesen rendkívül fontos, és hát ez ugye 350 oldal, amit le kell fordítani minden egyes Európai Uniós nyelvre, mielőtt ez elfogadásra kerülne. A külügyi szolgálat jelentésének, az elfogadásának a kitolódása Tudom, hogy hátráltatja a parlament munkáját is, ezért itt most ünnepélyes fogadalmat teszek, hogy az elkövetkezendő években megpróbáljuk mindig rendelkezésre bocsátani a jelentést az év első felében. Most is folynak a konstruktív párbeszédek annak kapcsán, hogy hogyan tudjuk streamline-olni az éves jelentést, hogy ez esetleg rövidebb legyen, és olvasóbarátabb legyen. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Most pedig nem tudom, hogy vannak-e reakciók az elhangzottakra, hogyha nincsenek, akkor a második kérdésre térünk át. Ausztravicius úr nyújtott be, neki adom meg a szót. Oké, okay, eh, già quindi chiara. Világos tehát a kérdés. A válaszadás tiszte eh, Fernando András Renkimáres, aki az Oroszországgal foglalkozó részlegvezetője. Uh, thank you, Chair. Well, let me begin by... Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy Ausztravicius képviselőnek szeretnék köszönetet mondani a kérdésért, és hogy továbbra is felhívja a figyelmet erre a nagyon komoly emberi jogsértésre. Természetesen mi is örülünk a parlament átfogó állásfoglalásának, május 17-i állásfoglalásról van szó. Mogherini biztos asszony elmondta már, hogy a melegek megkülönböztetése és megfélemlítése rendkívül súlyos kérdés. Ő is azt kérte, hogy komolyan vizsgálják meg ezt az ügyet, különösen a meleg férfiak megkülönböztetését és esetleges elrablását Csecsenföldön. Felvettük a kapcsolatot az ebben a témában dolgozó civil szervezetekkel Oroszországban, és velük együtt próbáljuk felgöngyölíteni ezeket az ügyeket. Itt Brüsszelben július 11-én volt egy ezzel kapcsolatos ülés. Közleményt is kibocsátottunk ebben a tekintetben, illetve a miniszteri tanácson is napirendre került ez a kérdés az Európa tanácsban. Mivel, hogy most már nyilvánossá váltak ezek az emberi jogsértések, az Európai Unió képviselői Oroszországban felvették a kapcsolatot azokkal az újságírókkal, akik feltárták ezeket a tényeket, illetve a civil szervezetekkel, és mindkettő esetben támogatásukat ajánlották fel. Moszkvában megkezdtek a párbeszédek erről, és a tagállamok vízumot biztosítottak több áldozatnak is, és vízumkönnyítést ígértek azoknak, akik ezen okból szeretnék elhagyni Csecsniát. Az Európai Unió emberi jogi politikájának rendkívül fontos része ez a kérdés. Továbbra is arra ösztönözzük majd Oroszországot, hogy biztosítsa minden egyes személy jogát diszkrimináció nélkül, és hogy az elfogatások és gyilkosságok eseteit maximálisan tárja fel. Ezen kívül elítéljük a szexuális orientáció alapján történő diszkriminációt és erőszakos cselekményeket. Múlt héten Strasbourgban az Európa Tanácsnál szintén napirendre került ez a téma, és remélem, hogy holnap Bécsben az OECD állandó tanácsánál is elhangzik majd a megfelelő erre vonatkozó nyilatkozat. Mindenképpen szeretnénk, hogyha nyilvánosságra kerülnének ezek a történések, és hogy a nyomozást elő tudjuk segíteni. A szeptemberi csecsniai látogatás reméljük, hogy ebbe az irányba halad majd, és segít ennek a teljes mértékben elítélendő emberi jogsértésnek a felszámolásában, és így tovább harcolhatunk az LGBTI személyek megkülönböztetése ellen. Arra ösztönözzük az orosz hatóságokat, hogy a pártatlan nyomozások minden esetben megtörténjenek, és hogy mindenki, aki gyanúsítható, vagy elkövetéssel, vagy pedig cinkossággal bíróság elő kerüljön. Néhány hónappal ezelőtt elkezdődtek a nyomozások, ugyanakkor nyomozási elemek jelen pillanatban még bizalmasak. Az Európai Unió azt kérte az orosz hatóságoktól, hogy osszák meg ezeknek a nyomozati elemeknek egy részét, vagy legalábbis a nyomozat eredményét. A múlt héten az Európa Tanács az Európai Unió nyilatkozatát pozitívan fogadta, ugyanakkor még mindig nem nyújtott semmilyen információt a nyomozásról és a nyomozati elemekről. Ami az egyéb intézkedéseket illeti, az Európai Unió korlátozó intézkedéseket léptetett érvénybe, többek között a Csecsen köztársaság vezetőjével kapcsolatban, és természetesen kitértek a krimi helyzetre, illetve az Ukrajnára gyakorolt nyomásra is. Elnök úr, mindannyian tudjuk, hogy meg kell erősíteni a támogatást az Oroszországban dolgozó civil szervezetek számára, hogy valóban független civil szervezetek működhessenek, és fel tudjanak lépni az emberi jogok mellett. Az emberi jogvédőket és jogvédő szervezeteket segíteni kell, az emberek közötti kapcsolattartást szintén promotálni kell, és mint ahogy a 2016 márciusában megerősített öt külügyminiszteri prioritás is kimondja, ezeket mindenképpen érvényre kell juttatnunk. Presidente, I thank you the external... Ausztravicius képviselő. Köszönöm szépen a külügyi szolgálat képviselőjének, hogy szóbeli választ kaptam a kérdésemre. A kérdés benyújtója ugye én magam voltam. Rendkívül fontos kérdésről van szó, mint ahogy ez több ízben is elhangzott. Ez az egyik legszörnyűbb emberi jogsértés az Orosz Föderációban az elmúlt időszakban szeretném hangsúlyozni, hogy az Orosz Föderáció hatóságaival folytatott párbeszédet mindenképpen meg kell erősíteni, az emberi jogokat be kell tartatni, és tudjuk, hogy Csecsnia tulajdonképpen egy az egyben Moszkvától függ. Ezeknek a személyeknek az elfogadása vagy megölése rendkívül súlyos helyzetet eredményezett, ugyanis nem egy vagy tíz, hanem százakról van szó, olyanokról, akiket elraboltak és titokban megöltek. Ez tulajdonképpen nem egy spontán támadás volt, hanem szisztematikus kampány az LGBT személyek ellen. Tehát valaki, egy szervező, aki a parancsokat adja, áll e mögött, az eljárás mögött. Tehát van egy személy, aki több száz embert elfogadott, elfogatott és megöletett. Tehát van egy eszmei vezető, egy szerző ezek mögött, az események mögött. És a nyomozások ugye folynak, és amikor ezek a nyomozatok lezárulnak, ami reméljük, hogy viszonylag gyorsan megtörténik, és reméljük, hogy megfelelő is lesz, és akkor erre az Európai Uniónak gyorsan válaszolnia kell majd. Biztos vagyok benne, hogy Csecsniában egészen magas posztokat betöltő személyekről van szó, elnök közeli személyekről. Egészen biztos vagyok benne, hogy a szálak oda vezetnek majd a felelősség szempontjából. Egyéni szankciókat kell elindítani ezek ellen a személyek ellen, különben a büntetlenség uralkodik, és hasonló emberi jogsértéseket fognak elkövetni a jövőben is. Concordo con lei. Egyetértek önnel, Austrevicius úr. No, possiamo cadere per la cosa. Eh, terza interrogazione. Van itt még egy harmadik kérdés. Henkel képviselő úr részéről az egyetlen gond az, hogy akinek erre válaszolnia kell, az nincs jelen. Prego. Tessék. The person, uh, Jean-Pierre Bou, he... Jean-Pierre Bou 5-10 percen belül fog ideérni. El tudják fogadni? Remélem így van. The timing was about 20 minutes per question. Percen, ugye kérdésenként 20 perccel számoltunk, és ezért Jean-Pierre Bour csak 5-10 perc múlva lesz itt. Kérdezem tehát Henkel úrtól, hogy tudunk-e most 5 percet várni, hogy megtárgyaljuk a kérdését. Igazából ennek nincs alternatívája. Tehát akkor 5 perces szünetet rendelek el. E Mert aztán fél öttől nem, még azelőtt lesznek az én bejelentéseim, és aztán pedig foglalkozunk a Balkánokon élő romlák kérdésével. Facciamo che utilizziamo questo... Akkor használjuk fel ezt az időt, aveva capito, però se questi qui già Cominciamo. Fanno degli uffici eh? Cominciamo con il punto, poi se la commissione ci sarà, bene, se no... Akkor kezdjünk bele egy másik pontba, ha időközben befut a bizottság, akkor rendben. Ok. Onorevole Enkel, a lei la parola. Enkel úr, önni a szó. Well, I igen, köszönöm. Én már a kérdést beterjesztettem, nem szeretném ismételni önmagamat. Venezuelával kapcsolatos a kérdés. És tény, tény az, hogy a kormány egy kubai típusú kommunista autokráta rendszert kíván bevezetni, ez pedig erőteljes túlzó karhatalmi fellépésekhez vezetett a demokratikusan tiltakozók ellen. 130 gyilkosságra került sor, valamint letartóztatásokra, razziákra is sor került. Lehet-e a venezuelai kormányt oly módon befolyásolni, hogy az alapjogok ne sérüljenek? és a demokratikus um, um, választásokon keresztül uh, az igazságszolgáltatás függetlensége átlátható uh, nyomozásokon keresztül uh, ezen bűncselekmények tisztázásához vezessen. Köszönöm, akkor megadom a szót Jean-Pierre Bó úrnak, aki a Latin Amerikával foglalkozó egység vezetőhelyettes. President, uh, first of all... Köszönöm szépen először is. Üdvözöljük a parlament aggájait a venezuelai válsággal kapcsolatban. Köszönjük, hogy számíthatunk az önök támogatására, nem csak az ország válságában, hanem a teljes regionális válságá fajulható konfliktusban. 600 ezer ember ér EU állampolgár ott, ezért is fontos a az ő védelmük, emberi jogi vi ö, ö, sérelmek, gazdasági nehézségek között élnek a venezuelaiak, ezért nagyon sokan menekülnek a környező országokba és távolabbra is. Ez az életkörülmények további öm, öm, problémáihoz, hiányosságaihoz vezetett idősek, nők, gyermekek eh, élelmiszerválságban és gyógyszerhiányban küzdenek. Számos alkalommal e, a legutóbbi ENSZ emberi jogi tanácsán is e, az EU elmondta, hogy milyen e, fájdalmas e többdimenziós válság Venezuelában, amely többek között emberi jogi sérelmekhez is vezetett drámai módon ö, csökkent az alapjogok és demokrácia tiszteletben tartása, önkényes letartóztatások, önkényes vádelemelések történtek, razziáznak, emberi jogok, alapszabadságjogok is sérülnek, az állampolgárok politikai véle, véle, vélekedésüket, véleményüket sem tudják szabadon nyilvánítani ki a kormányt felkérjük arra, hogy a politikai fogvatartottakat szabadítsák ki, engedjék szabadon, és tartsák tiszteletben az alapjogokat. A világgal, latinamerikai partnereinkkel közös erőfeszítéseket teszünk azért, hogy demokratikus, kitárgyalt megoldásokkal újra stabilitás hoz sikerüljön eljutnunk Venezuelában, ugyanis ez az egyetlen módja annak, hogy a venezuelai népet segíthessük. Komoly aggájaink vannak az alkotmányozó tanács legitimitásával kapcsolatban. Az Európai Unió nem fogja elismerni az alkotmányozó tanácsot legitim módon szükséges, hogy az alkotmányos jogokat teljes körűen tiszteletben tartsák, különösen az alkotmányozó tanácsban. Az HIVP nyilatkozatában és augusztus másodikán ezt elmondta. Az EU világosan fogalmazott abban, hogy sürgős lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a helyzet ne súlyosbodjon. Különösen szükséges annak érdekében, hogy értelmegyen a tárgyalásoknak a jelenlegi válságból kivezető út felé a hatóságoknak kötelezettségvállalásaikat tavalyi évből ö, teljesíteniük kell, ez nem történt meg egy menetrend, világos menetrend, a regionális választások vasárnap szabadon, átláthatóan, demokratikusan kell, hogy megszervezések kerüljenek. Másrészt egy humanitárius folyosót kell nyitni, az EU kész arra, hogy megerősítse támogatását a legszükségesebb szükségletek kielegítésére, a mm, venezuelai nép segítésére. Az közegészségügy és az élelmezés szintjén célirányosan. További támogatások és szívesen megadunk eh, partner ügynökségeken keresztül. A humanitárius segítségnyújtás nagyobb mérettel a csak és kizárólag a venezuelai hatóságok közreműködésével történhet meg a választásoknak. Szabadnak kell lenni, ezt folyamatosan elmondtuk, a tanács következtetéseiben is megfogalmaztuk az ellenzéki vezetők zaklatása megnehezíti a békés rendezését az ügynek. Tiszteletben kell tartani az alkotmányozó tanács parlamenti eljárását, és az Európai Unió egyesült erővel számos alkalommal hangot adott aggodalmainak, augusztus másodikán, és ezt tette, ahogyan már arra utaltam számos december 20-ai és további tanácsi következtetésben is megfogalmaztuk. A demokratikus intézmények újraélesztésének igénye, szüksége megfogalmazásra került, a tanácsban tárgyalások tárgyát képezi. Számos fenntartható megoldást támogatunk partnereinkkel, a latinamerikai országokkal, az ensz együtt folyamatosan hangot adunk támogatásunknak a regionális mediáció felé, a demokratikus rend újrafelállítása irányába, hogy a venezuelai nép javát szolgáljuk. Az együttműködés szintjén az emberi jogi eh, projekteket 6,6 millió euróval támogattuk. Eh, a, a, az emberi jogi harcosok eh, támogatásáról van szó, a nők, gyermekek, őshonos lakosok jogainak érvényre juttatása érdekében. Az EU külügyminiszterek megtárgyalták a célirányos intézkedések eszköztárát, hogy azzal is lehessen nyomást gyakorolni Ugyanakkor diplomácia és politikai erőfeszítéseket is teszünk minden egyes érdekelt fél bevonásával, annak érdekében, hogy hiteles, értelmes um, uh, mediációra kerülhessen sor, és az e, felsorolt négy feltétel betartására van szükségehez. Köszönöm. No, thank you very much. I, I'm encouraged. Uh, but... Bátorító, amit hallottam öntől, köszönöm egy további kérdést engedjen meg. Trump elnök nem igazán szövetséges az emberi jogok védelmében a világban. Ugyanakkor nyomást is gyakorol Venezuela-ra, Venezuelára. Mindezt mm, gyümölcsözőnek, produktívnak vagy kontraproduktívnak találja a bizottság. Válasz nehéz kell, úgymond vélemény formálni egy harmadik ország lépéseiről. A teljes körű kihívás az, hogy megfelelő egyensúlyt találjunk a nyomásgyakorlás, másrészt a párbeszéd fenntartása között. Magas szinten, az Európai Unió szintjén ezt kívánjuk végrehajtani a korlátozó intézkedések végrehajtását mm, bátorítjuk-e vagy sem? Hát nem gondoljuk azt, hogy bünteni kellene az ország hatóságait, de az is nagyon fontos, úgy vélem, hogy így lehet bátorítani az előrehaladást. Annak érdekében, hogy az általunk elérendő cél ö, valóban valóságá válhasson valós tárgyalások mellett tesszük le voksunkat minden érdekelt féllel, hogy a válságból kilábalhasson az ország. Komoly kihívásokkal küzdünk meg, és a legfontosabb abszolút prioritást a válságból kivezető megoldásnak. Látjuk mi. Köszönöm ezzel. A kérdések végére értünk, és áttérhetünk a következő napi rendi pontra, és ez nem más, mint az a jelentéstervezet, melynek én vagyok a jelentéstevője, nők nemek közötti egyenlőség és az éghajlat igazságosság címmel. A dokumentum angol verzióját szeptember 12-én már kiosztottuk, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje holnap, október 12-én 12 órakor jár le. Széles körben elismert az a tény, hogy a nők a harmadik országokban aránytalanul érintve vannak az éghajlatváltozás hatásaitól, ugye strukturális megkülönböztetést szenvednek el, és folyamatosan megtagadják alapvető jogaikat. Ezért ez a jelentés, amelyet elkészítettem, kiemel egyes témákat, mindenek előtt annak a szükségességét, hogy az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kihívásokra válaszul foglaljunk el egy olyan megközelítést, amely a jogokon alapul, és amely lehetővé teszi a nők hatékony rész, részvételét a döntéshozatali folyamatban minden szinten, beleértve a klímával kapcsolatos nemzetközi megállapodásokat, hogy a nemi megközelítés szem előtt tartó stratégiát dolgozzunk ki, és megszüntessük az alapvető egyenlőtlenségeket. Aztán ott van még annak szükségessége, hogy kidolgozzunk kidolgozzuk egy jogi, egy jogi definíciót az éghajlat menekültek vonatkozásában, és így módon ugye ide tartoznak az áradások, az szélsőséges éghajlati események, a vízkészlet szűkössége, az élelmiszer készlet szűkössége. Ezen kívül a nők jogainak tiszteletben tartását is ösztönözni kell, a nemek közötti egyenlőséget is, és az éghajlatügyi igazságosságot az EU harmadik országokkal fenntartott kapcsolataiban is, különösen a nemzeti regionális stratégiai programok révén, és az emberi jogokkal és demokráciával kapcsolatos cselekvési terv révén, ezen kívül pedig a harmadik országokkal folytatott emberi jogi párbeszéd révén. Ebben a véleménytervezetben ezekre az elemekre összpontosítottam, és ugye fontos itt a meghatározás, kidolgozása. Ez egyébként az anyaga FEM szakbizottság illetékességi körébe tartozik elsősorban. Szeretném most meghallgatni az elnyékjelentéstevőket, akik itt jelen vannak, és amit képviselőnek adok szót elsőként. Uh, yes, I'm giving, of course, this uh, uh, explanation on behalf of... Köszönöm szépen. A kollégám helyett szeretnék nyilatkozni, és szeretnék köszönetet mondani Páncéri úrnak, hogy ilyen mindenre kiterjedő véleménytervezetet készített. Természetesen értem azt, hogy a FEM itt az illetékes szakbizottság, ezért nyilván a nők helyzetére koncentrál a szövegben. De azért megkérdőjelezném, hogy ez valóban a jó megközelítés-e hogyha a nők és férfiak közötti esélyegyelőségről beszélünk, akkor le kell -e választanunk a nőket, vagy pedig a társadalom egész spektrumát kell letekintenünk. Tehát meg kell néznünk, hogy a nők emberi jogaira milyen kihatással van a klímaváltozás, illetve hogy általánosságban milyen kihatással van az emberi jogokra a klímaváltozás. Azt látjuk az első pontban, hogy nehéz mérni hogy a szennyezés nagy részét a gazdaságilag fejlett országok, vagy pedig a fejlődő országok milyen mértékben hozzák létre, ugyanis a fejlett országokban természetesen nagyon sok jogszabály van érvényben, a klímaváltozás, a üvegházhatású gázok kibocsátása kapcsán, és akkor később beszélünk a klíma menekültekről, és beszélünk arról, hogy legyen egy jogilag kötelező érvényű nemzetközi jellegű fogalom meghatározás. Nem tudom, hogy nekünk kell ezzel a definícióval foglalkozni, vagy sem vagy pedig nekünk esetleg inkább azzal kellene foglalkoznunk, hogy mik az emberi jogok, amik sérülnek, és aztán meghagyni mondjuk az ENVI vagy a Juri szakbizottságnak, hogy meghatározzák a klímamenekült szót. És azt se felejtsük el, hogy beszélünk környezeti menekültekről, illetve klímamenekültekről. Itt ugye szemantikailag meg kell néznünk, hogy mi a különbség, és azt is meg kell néznünk, hogy a klímamenekültek ugyanolyan jogokat kapnak-e, mint az 1951-es évi egyezmény környezeti menekült kategóriájába tartozó személyek, tehát, hogy most tulajdonképpen létrehozunk egy új alkategóriát a menekültek tekintetében, akik egészen más státuszt kapnak, vagy egészen más nemzetközi elfogadottságban részesülnek. Tehát az első téma tulajdonképpen az, hogy kit tekinthetünk klímamenekültnek. Tehát mit jelent ez a kifejezés? A második kérdés pedig az, hogy nemzetközi szinten konszenzusra kell jutni abban, hogy ez a kategória milyen jogi státusszal bír, és egyik kérdésben sincs megegyezés az imént említett kettő közül. Hogyha csak azért használjuk ezt a szót, hogy lárpúr lár, kreáljunk egy új szót, akkor azok, akik ebbe a kategóriába esnek, fontos, hogy ugyanolyan védelemben részesüljenek, mint a menekültek általánosságban. De most mit akarok ezzel mondani? Azt akarom ezzel mondani, hogy inkább a climate migrants kifejezést, tehát a klíma migránsok kifejezést kellene használnunk, és nem a klíma menekült kifejezést, hiszen arról van szó, hogy migrálnak, tehát a klímaváltozás miatt el kell menniük arról a helyről, ahol eddig laktak, és akkor azt hiszem, hogy jobban és egyértelműbben megfogható lenne ez a kategória. Altri? Más hozzászóló? Se altri, Nincs más hozzászóló, akkor a klímaügyi főigazgatóság, Elena Viznál Merinovska fog szót kapni. Tessék. Hello, good afternoon to everybody. Thank you. Hello, jó napot kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy uh, a Klíma Főigazgatóságot is meghívták erre a nagyon érdekes vitára. Érdeklődéssel hallgattam végig az ön prezentációját a véleménytervezet kapcsán. Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség önmagában nézve is nagyon fontos téma, és ez igenis összekapcsolható a klíma változás kérdésével, mert a nőket valóban sokkal jobban érinti el szocioekonomiai státuszuk, egészen más, mint a férfiaké. Kevesebb hangjuk van, kevesebb kihatásuk van a politikák irányítására, és a klímával kapcsolatos pénzek felhasználására. Ezért a nők támogatása rendkívül fontos a klímával kapcsolatos ellenállás tekintetében. A nőknek mind helyi szinten, mind nemzetközi szinten szükségük van arra, hogy legyen egyfajta nemi perspektíva a klímával kapcsolatos párbeszédekben és tárgyalásokban. Az esélyegyenlőségi cselekvési terv rendkívül fontos. Van egy informális konzultációs kör, amelyben rendkívül erős kritikákat kaptunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeljük az esélyegyelőségi kérdéseket. Az EU mindenképpen azt szeretné elérni, hogy a klíma tárgyalásokban a nők ugyanúgy hallathassák a hangukat, mint a férfiak. Az EU delegációban a klíma delegáció tagjainak 50%-a nő, és a klíma főtárgyalóknak világszinten az egyharmada nő. Mindenképpen szeretnénk, hogyha kezelni tudnánk párhuzamosan a klímaváltozás és a női diszkrimináció kérdését, hiszen ez tulajdonképpen a 2017. júniusban elindult új európai konszenzus és az esélyegyelőségi akcióterv horizontális célkitűzése. Különösen oda kell figyelnünk azokra az országokra, ahol a nők kitett csoportnak számítanak. 20 millió eurót költöttünk ilyen cselekvésekre a Nemzetközi Nőnapon a fenntartható energiapolitika és a nők jogai témakörében. Minden egyes EU delegációt meghívtunk ide Brüsszelbe a világon, hogy közösen tudjunk felkészülni ezeknek a célkitűzéseknek a végrehajtására. A klíma egyre fontosabb kiváltó oka bizonyos csoportok elvándorlásának, ezért a Task Force 21. pontjában kimondja, hogy ez a téma prioritásnak számít. Tehát ez az elvándorlási ok, amelyé válhat a klíma, nagyon komoly negatív hatásokkal jár. Van egy öt éves munkakeretünk, és adatokat is gyűjtünk a klímaváltozás hatásaival kapcsolatban. Az UNF, UNFCCC szintén vizsgálja azt, hogy milyen kihatással jár a klíma a nők helyzetére. Ezért szeretnék gratulálni ennek a szakbizottságnak a vélemény kidolgozásához. Véleményünk szerint ez jó, kiegyensúlyozott, időszerű, és mi is elkötelezetten dolgozunk ezen a témán. Altri? Más hozzászóló? Tessék. Yes, if, if I may be allowed now to intervene in a more... Ha megengedi személyesebb hangvétellel is, ö, elmondanám saját véleményem. Természetesen köszönöm szépen, és gratulálok elnök úrnak a véleményért, átfogó véleményeért, és igen, érzékeny témára világít rá. Látjuk, meg kell értenünk a teljes problematikát, a nők sérülékenységét, a kitettségét. Rájuk van legnagyobb kihatással az éghajlatváltozás. Forrásokkal sáfárkodnak, ők azok, akik az élelmiszer készleteket beszerzik, ellátják vele a csal- családokat. Fontos kihangsúlyozni mindezt. Személy szerint szeretném hozzátenni, hogyha én nagyon szeretném, hogyha az oktatási aspektusra is jobban rávilágítanánk, hogyha előmozdíthatnánk lányok, kislányok, nők ö, oktatását, az országos tudományos technológiai téren is, hogy a döntéshozatal során, amikor a természetes erőforrások kezelése, fenntartása szintjén képezhetjük őt. Malala, ugye, két nappal ezelőtt azt vittelte, hogy öt évvel ezelőtt bizony engem szíven ötött az, hogy azért lőttek le, mert lőttek, lőttek rám, mert tanultam, és most az Oxfordon tanulhatok. Igen, az oktatás, képzés, a, az az eszköz, amelynek hála a sérülékenységet, kitettséget csökkenthetjük. Egy másik problémát is figyelembe kellene vennünk a nemi aspektusokat, a nemi aspektusokba a nőket én különös prioritásként kezelem, amikor az új technológiák kézbevételéről van szó, és eznek hála tudjuk a nőket segíteni. Köszönöm szépen, mondja elnök úr. Prégo, prégo, Soraya. Tessék, Soraya. Thank you. I just wanted to make it... Köszönöm, én is szeretnék egy megjegyzést még tenni az árnyék előadó gondolás, gondolataihoz. Azt nem bizonyították még be, hogy a gazdag országok a legveszélyesebbek, a leginkább fenyegetik a környezetet. Én azt gondolom, hogy igen, a gazdag országokban a gépjárművezetők, a repülőgépvezetők és a repülőgépen ülők és bizony a gazdag országok kihaknázzák a szegényebb országok erőforrásait, és hát ennek van óriási kihatása a klímaváltozás terén. Ami a, kím, a klíma menekültek definícióját illeti, van egy megfelelő definíció, és ezt a fogalom meghatározást el kell ismerni. Miért? Mert nem itt, a, itt nem a klímamigrációról van szó, e, gazdasági okai vannak ennek, de azok az emberek, akik egyszerűen el kell, hogy meneküljenek az országaikból azért, mert az éghajlatváltozás erre ösztönzi őket, hát ez egy külön téma. Úgyhogy ne keverjük össze a migrációt és a menedékkérés problematikáját. Eh, Köszönöm. Ez a vita, aminek mi most csak egy részével foglalkoztunk, a nemek egyenlősége kérdésköréből, ez, ahogyan Soraya Poszt is rámutatott, egy sokkal szélesebb probléma körre irányul. Ez nem más, mint az éghajlatváltozás, az emberi jogok és a migráció összefüggései. Csak röviden szeretnék emlékeztetni arra, hogy ez a vita már több mint 40 éve húzódik, hiszen már 1970-ben, amikor az amerikai környezetvédő Esther Brown aki az Horvács Institút megalapítója volt, első ízben alkalmazta a környezeti menekült kifejezést. És mindennek ellenére 40 éve elteltével még mindig nem jött létre megállapodás egy egységes definíciót illetően. A 90-es években az UNEP igazgatója, Herr Hinaui, a azokat a személyeket minősítette környezeti menekülteknek, akik arra kényszerültek, hogy elhagyják lakhelyüket állandó vagy időszakos okoknál fogva, olyan okokból, amelyek természeti változásokhoz kapcsolódnak, vagy emberi tevékenység művei, amely változások létüket veszélyeztette, vagy életminőségüket Három menekült típust különböztetett ő meg. Az első azon személyek kategóriája, akik időszakosan hagyják el lakhelyüket éghajlati stressz miatt, amelyet akár, amely, akár természeti eredetű, akár emberi kézműve, de aztán később visszatérhetnek lakhelyükre, és újra építhetik, helyre állíthatják lakhelyeiket. A második kategóriába olyan személyek tartoznak, akik állandó jellege más területekre kényszerülnek menni. Ezek az előzöttek, ezek akár fejlesztési projektek által is előzöttek lehetnek, mint a nagy gátak például, vagy olyan beruházások, amelyeket elhibázott módon hajtanak végre, amelyek tehát természeti visszafordíthatatlan természeti katasztrófákat okoznak. Ugye gondoljunk Kína beavatkozással, amikor nagy gátat épített, és több százezer ember kényszerült emiatt lakhelye elhagyására. És aztán ott van a harmadik kategória, olyan személyek, akik állandó vagy időszakos jelleggel hagyják el lakhelyüket, mert nem tudnak már megélni a szülőföldjükön található természeti erőforrásokból, mert ott a környezet olyan mértékű romlása következik be. Norman Meyer angol környezetvédő, aki egyébként az egyik legtekintélyesebb szakértőnek minősül ezen a területen, ő a környezeti menekültet olyan személynek minősítette, akinek már nem lehet biztos létfenntartási eszközökre számítania a szülő földjén, olyan természeti okok miatt, amelyek arra kényszerítik, hogy máshova települjön át, akár a saját hazáján belül, akár pedig a hazai határain kívülre, állandó vagy időszakos jelleggel. Amit szeretnék mindebből elmondani, ezek a megjegyzések, amelyeket más és más időszakban fogalmaztak meg, ezek megvilegítják, hogy az éghajlatváltozások és a migrációs jelenségek összekapcsolódnak, és azt hiszem, hogy az Európai Uniónak ezen az úton kell tovább haladni, hogy egységes meghatározást találjon amely a lehető legvilágosabb mindenki számára, hogy meghatározza a klímamenekült jogi státuszát, és ezt az új kívást kezelni tudja. Nagyon sok országban, a kevésbé fejlett országokban konkrét fenyegetést jelent az éghajlatváltozás. Ebben a jelentésben tehát az szerepel, hogy a lakosság egy része, itt utalok a nőkre, sokkal inkább megfizették ezen változás árát, mint a többiek. A fő feladatunk tehát törvényhozóként az kellene, hogy legyen, hogy minden erőt összefogjunk, és meghatározunk egy olyan ütemtervet, amely lehetővé teszi, hogy komolyan megfeleljünk e téma kihívásainak, amely egyre inkább a politikai agendán középpontjába kerül. Amikor láthatjuk ezeket a természeti jelenségeket, mint akár a hurrikánok, egy hónappal ezelőtt az Irma, a Maria nevű hurrikánok, akkor láthatjuk, hogy igenis, hogy jelen van ez a téma, és nagyon nagy horderejű téma ez számunkra. Köszönöm tehát ezt a vitát. A módosítók benyújtásának határideje, ahogyan említettem, holnap 12 órakor jár le, és az AFED szakbizottságban október 19-én vagy november 6-án szavazunk erről, ennek a dátuma még nem került meghatározásra. Köszönöm, ezzel ezt a napi pontot le is zárhatjuk, és áttérünk a következőre.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 Audizione pubblica. Itt van ez a nyilvános meghallgatás előttünk. Együtt rendezzük ezt a stabilizációs társaság megállapodása Albániával, a vegyes parlamenti bizottság al EU, ex-jugoszláv macedon köztársasággal, az EU-Szerbia stabilizációs és társulási megállapodási parlamenti bizottsággal is, che riguarda la Bosnia e il Kosovo. És a bosnia hercegovina koszovói bizottságokkal, valamint a stabilizációs társulási megállapodási bizottsággal az EU Montenegró viszonylatban. A téma a romák helyzet a Balkán térségében. Csak néhány szót szólnék bevezetésként, ahogyan tudják, a romák továbbra is a társadalom margóján élnek, gyakran válnak megkülönböztetés, előítéletek és gyűlölet áldozatává. Helyzetük továbbra is mély aggodalomra ad okot. Ez mind az EU-n belül, mind azon kívül érvényes. Most megvizsgáljuk a Balkán térségét, a romák helyzetét ezen országokban emberi jogi szempontból. A meghallgatás célja, hogy az európai parlamenti képviselők szélesebb körű mélyebb ismereteket nyerjenek a romák helyzetéről a Balkán térségében, és elgondolkodjunk azon, hogy hogyan lehetne az EU szakpolitikáit romák vonatkozásában javítani. Elsőként Szoraja Posznak szeretném megadni a szót, hogy néhány bevezető megjegyzést tegyen. Ahogyan tudjuk, Poszt asszony a Libe szakbizottság jelentéstevője, szempontok a romák európai integrációja céljából küzdelem a cigány ellenesség ellen. Ezt a jelentést egyben megszavazta, és a plenáris ülés következő napi rendjén szerepel. Azonnal meg is adom a szót szorájának, tessék. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Szép délután kívánok mindenkinek, és nagy örömömre szolgál, hogy számosan vagyunk a teremben, ezt jó látni. Igen. Ke- saját kezdeményezésemre a Libében nagy támogatottsággal elfogadtuk a saját kezdeményezésű ö, jelentést. Tudjuk, hogy a romák a módban is, és jelenleg is emberi jogai kiteljesítésében gondokkal küzdenek Európában mindenütt. Az EU tagállamokban és az EU tagállamok kívül is. 800 éves történelemre tekinthetünk el téren vissza. A cigány ellenességgel kapcsolatban most először az Európai Parlament is fölveszi a küzdelmet ezen aspektus ellen, milyen rasszizmus specikus formájának vannak kitéve, a cigány ellenességről van szó a társadalmaink nap mint nap életében. A cigányellenesség különböző formákat ölt, egyéni, intézmény és neglegáció, diszkrimináció, stigmatizáció, gyűlöletbeszéd, gyűlölet, ihlet bűncselekmények formáját ölti. A gypsy, azaz cigány ellenesség a hatóságok, intézmények részéről is Mm, a tagállamok minden szférájában és szintjén megtalálható, nincs azonos hozzáférésük, vagy egyáltalán hozzáférésük például a közszolgáltatások egyes formáihoz, az egyenlő jogokat, az egyenlő bánásmódot is megtagadják tőlük a politikai döntéshozók sáfárkodásával nem igazán vannak mindig tudatában ennek maguk a roma közösségek sem az EU vívmányainak, és a saját kihívásaikkal is meg kell küzdeni ők számos, sokszoros diszkriminációnak, hátrányos megkülönböztetésnek esnek áldozatul az Azonos esélyeket tehát nem kaphatják ők még most meg az EU állampolgáraival azonosan. A helyzet most külön a nyugat-balkáni területre fókuszál. Az orvoslás egyik módja csak is a bevonásával a roma közösségeknek történhet meg. Engedjenek meg két okot, amelyekre a jelentésben is rámutattam, ebből számos ok van, de mi azt kérjük, hogy igazság és megbékélés bizottságot hívjunk létre, és a bizalom hiányzik a roma kisebbségi és többségi társadalom felé, egymás irányába a bizalmat kell tehát építenünk és erősítenünk. A többségi társadalomnak is ismere, ismernie kell a roma közösség történetét, történelmét, megérteni, hogy miért is tartunk ott, ahol tartunk ma. Felhívjuk a mm, számvevőszéket is az európai roma projektek átvilágítására. Sokszor hátrányos helyzetbe kerülnek a roma közösség tagja, és nagyon szívesen veszek részt a vitában. Köszönöm. Grazie, onorevole. Köszönöm szépen Szoraja Posztnak néhány felvezető gondolatot. Most pedig megadom azoknak a kollégáknak a szót, akik Dubrovka Szujcával kezdik, akik Bosznia-Hercegovinával és Koszovóval fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttséget vezeti. Köszönöm szépen. Mint önös, ön is tudja, nagy tiszteletemre szolgál, hogy elnöke lehetek ezen grémiumnak, amely Bosznia-Hercegovinával és Koszovóval fenntartott kapcsolatokat ápolja az intézményi és alkotmányos aspektusokkal állandó politikai ellentétben vannak, etnikai ellenségeskedés mm, fűtötte. Mm, egyet nem értésről van szó. Mind Kosznovóban, mind Bosznia-Hercegovinában megszenvedik a források hiányát a lakók, és a roma közösségek a politikai életből kirekesztettek, és az ő érdekeikről pedig ott döntenek. Ez kevésbé van így. van Bosznia-Hercegovinában eh, erősebben. Bizony, a helyzet igen siralmas. Mindkét országban az iskolai lemorzsolódás igen erőteljes, rendkívül eh, nehezen jutnak hozzá a romák a munkafeltételekhez, munkahelyekhez az anyanyelvüket, történelmüket nehezen tudják ápolni. Három roma iskolai tankönyv áll ugyan rendelkezésre. A lakhatóság, lakáskörülmények és kicsit Koszovóban úgy tűnik, hogy jobb, de Bosznia-Hercegovinában 2020-ban 1,5 millióról egy millióra csökkentette a költségvetést, a roma támogatási költségvetést. Látjuk, hogy a kisebbségnek tehát milyen nehézségei vannak. A roma, az askáli és az egyiptomi kisebbség az egészségügyi hozzáférést megkapnák elvben, de gyakorlatban a lako, lako, lakáshoz való hozzáférés korlátozottan áll csak rendelkezésre. A stabilizációt és társulási parlamenti bizottság nem mérte föl magának a roma közösségnek a helyzetét, de a negyedik ülésre majd Strasbourgban szeptem, november 14-15-én a napirendre felkerül a téma. Sajnos az EU bosznia-hercegovinai küldöttség nem igazán öm, működik, a parlamentek közötti bizottságról van szó, talán tudják, hogy az oka annak, hogy nem dolgozunk, az az, hogy a statutumán, az alapszabályán a bizottságunknak nem sikerült megállapodnunk. Ez az oka annak, hogy sajnos e témában, Bosznia-Hercegovina kérdésében igazán nem tudtunk gyakorlati eredményeket elérni. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. Péter Le úr, aki most az EU vegyes bizottság, volt Jugoszláv köztársaság parlamenti vegyes bizottsági. Köszönöm szépen, elnök úr! Mindaz, amit Dubrovka Sujca kollégám elmondott, tulajdonképpen részben igaz, Macedóniára is. A 2012-es népszámlálás alapján 2,5%-a a lakosságnak a roma közösség, és az alkotmány értelmében etnikai kisebbségnek számít, tehát az ennek megfelelő jogokkal is élhetnek. Az alkotmány ellenére azért sajnálatos módon mégiscsak diszkrimináció áldozatai. Szkopjéban él a legnagyobb közösség, szutorizári van, az egész közösség kétharmada, ez Sutka néven is ismert. Ez az egyetlen olyan terület tulajdonképpen a világon, ahol többségben vannak a romák, és ahol a románi nyelv hivatalos nyelvnek számít a polgármester szintén roma származású, és a parlament vezetői is, valamint a helyi választott vezetők többsége szintén roma származású. Ugyanakkor nekik is politikai blokkáddal kellett szembenézniük, és ezért két ízben is találkoztunk, hogy ezeket a kérdéseket megvitassuk. Reméljük, hogy az új kormány felállása után decemberben lesz majd még egy JPC, és ott fel tudjuk majd vetni az emberi jogi kérdéseket. és ezeken a közös parlamenti üléseken nem tudtuk kimerítően megvitatni ezeket a témákat, ugyanakkor elolvastuk a legutóbbi bizottsági jelentést, amely kimondja, hogy az európai normáknak nagyjából megfelel a kisebbségek jogvédelme Macedóniában, ugyanakkor a végrehajtás nem megfelelő, ugyanis hiányoznak az emberi és pénzügyi erőforrások. Rossz a koordináció, és sokszor a függetlenség sem érvényesül. Az emberi jogokra vonatkozó szabályok végrehajtásának gyengesége oda vezet, hogy a társadalom margóján él nagyon sok nemzeti kisebbség, többek között a romák is. Röviden ez a helyzet, amit el tudok mondani Macedónia kapcsán. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Péter Le úrnak. Most Kukán úrnak adom meg a szót. aki Szerbia tekintetében fog beszámolni nekünk. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönjük, hogy megszervezték ezt a rendkívül fontos eseményt. Én is nagyra értékelem mindazt, amit Szoraja Post kollégám elmondott, a jelentést és a szóban elhangzott megjegyzéseket is. Várom a szakértőkkel folytatott beszélgetést, és szeretnék néhány részletet én is elmondani. Én Szerbiára fogok koncentrálni, és két kérdésem is lesz majd a meghívott szakértők irányába. Hogyha politikai vagy társadalmi szempontból nézzük, akkor úgy gondolom, hogy a romák kérdését emberi jogi kérdésnek kell tekinteni. A problémákat és hiányosságokat ilyetén módon kell kezelni. A leginkább megkülönböztetett személyek, ők Szerbiában, őket éri a legtöbb támadás, és nagyon sok esetben kiközösítettek, támadottak, és a kulturális és nyelvi nehézségek miatt a roma gyermekek nehezen illeszkednek be a hagyományos oktatásba. Nagyon nehéz környezetben élnek, rossz az egészségi állapotok, állapotuk, nehezen jutnak hozzá az orvosi szolgáltatásokhoz, és nehezen illeszkednek be a gazdaságba. A roma lakosság 60%-a munkanélküli, mely rendkívül lehető, mely rendkívül nehézé teszi, hogy az életminőségük javuljon. Ahogy a szerb miniszterelnök Anna Brinovics elmondta, a tegnapi külügyminiszteri tanácson ígéretet tett arra, hogy az új kormány odafigyel majd arra, hogy megfelelő oktatásban és ezenből a digitális oktatásban is részesüljenek az etnikai kisebbséghez tartozók, és felkészültek legyenek a modern munkaerőpiac kihívásaira. Ez nem felel meg a jelenlegi helyzetnek, de reméljük, hogy ez valóban megtörténik, és az olyan kitett és veszélyeztetett csoportok, mint a romák valóban profitálnak majd ebből. Nagyon sok projektet indítottunk el az iskolába való befogadás, az iskola életbe való becsatlakozás kapcsán, jogi segítségnyújtás, vagy pedig a jobb lakhatás kapcsán. Mindezeket a kérdéseket helyi szinten kell kezelni, de természetesen nemzeti szintű intézkedésekre is szükség van. Az Európai Parlament 2016-ban elkészített egy jelentést Szerbiáról, és ott külön szólt a roma kérdésről is. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy meglegyenek azok a roma vezetők, akik a befogadás és a tolerancia mentén foglalnak állást, és így bízhat az államban és az állami intézményekben minden egyes kisebbségi személy, többek között a romák is. A 2016-tól 2025-ig tartó stratégia reméljük, hogy megvalósul, és ennek végrehajtása megfelelő lesz. Az informális roma települések lebontása és elpusztítása elítélendő, valamint az is, hogy nem kapnak a roma személyek megfelelő személyazonosításra alkalmas iratokat, ugyanis ezzel is sérülnek az emberi jogaik. A kérdésem az, hogy melyek voltak a legjobb és legsikeresebb projektek az elmúlt években, melyek azok a területek, ahol valódi előrelépést tudtunk, vagy tudtak önök felmutatni, ha egyáltalán voltak ilyen projektek. A másik kérdés, hogy megváltozott-e a romák általános megítélése a szerb közvélemény keretein belül, vagy nem? Köszönöm szépen, Kokan úr. Mi magunk most meghallgatjuk, a meghallgató, meghallgatjuk az előadóink, pre, előadóink prezentációját. Kérjük, hogy az emberjogi aspektusokra térjenek ki eh, a Balkán eh, roma közösségei helyzetét bemutatva. Mindenek előtt szeretném megadni a szót eh, a most azon szakértőnknek, aki Claude Kahn emberi jogi ö, ö, ügyekért felel OHCHR szintjén. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt meghívottak. Szeretnék tömören fogalmazni, mert a balkáni emberi jogi helyzetről, a romákról szeretnék szólni ugye az emberi jogi ö, kérdésekről, a régióban való terepen folytatott munkánkról, kormányokkal való civil társadalommal és helyszíni közösségekkel való együttműködésünkről szólnék. Egy nagy témát, majd pedig két apróbb kérdést járnék körül is. Először a szegregációra térnék ki a nyilvános részvétel, oktatás, lakhatás és foglalkoztatás, és a szigorú lépések annak érdekében, hogy a szegregációt sikerüljön felszámolni. Ez lenne a nagy tematika, aztán röviden a nem, nemi aspektusokra, nemi kirekesztésre gondolnék, majd pedig rátérnék a Nyugat-Európából vissza küldött romák kérdésére. Az EU óriási lépéseket tett annak érdekében, hogy a roma befogadás, a roma felzárkóztatás témát napirendjére tűzze. Mindezt a 23. fejezeten belül teszi meg, hogy a diszkrimináció mentesség megtörténhessen. A legtöbb fél különböző csatornákon teszi ezt. Példa Szerbiában van egy átfogó diszkriminációmentes ellenes megközelítés 2008-2009-től igen korlátozott esetben nyitottak romákkal kapcsolatban ügyeket, pedig a romák vannak leginkább kitéve a hátrányos megkülönböztetésnek. Ezen országban a régió szintjén is. Amikor különös ágazatokra térnék ki, a közéletben való lét, részvétel és egyebek kérdése. A közéletben való részvétel, képviselet az állami szektorban, azt látjuk, hogy szinte teljes a kizárás. Vannak parlamenti képviselők is, de amikor helyi szinteket vizsgálunk, meg igen, csekély a jelenlét, Boszniában különösen, mint önök is tudják, a magas szintű képviselet jogi problémába ütközik, mivel nem hajtják végre azon ítéleteket, ahol roma és kis, más kisebbségi közösségeket a közszférából kizártak erőforrásokhoz, javakhoz való hozzáférés is sokszor igen megnehezítette. Etnikai alapon történik a romák kizárása, szegregációja e téren. Ezért a választott képviselet és a közszolgálat is igen ritkán valósulhat meg nemi ö, áthatottságról is beszélhetünk, szinte nulla ö, szereplőről beszélhetünk. Fontos a következő prioritás sok között megfogalmaznunk az Európai Unió keretében az elmondottak elleni fellépés 2020-ig. Az oktatás képzés területén vannak jó hírek, a sikertörténetek jobban jelen vannak már mind az általános, mind a középiskolában és az egyetemi oktatásban is. Nagyszerű hírez, ez. Vannak egyre többen roma egyetemisták, akik diplomáznak, tehát van előrehaladás. Ugyanakkor sajnos látjuk, hogy mélyrehatóbb a szegregáció az iskoláztatás szintjén, az unión belül is, és ezt látjuk a Balkánban is, Balkán országokban. Mélyül tehát a szegregáció, különleges helyzetek vannak. A 2009-es szerbiai iskola reforma nál a gyermekek választhatták iskol, választhattak iskolát, és nagyon sok nem roma gyermek elvitte a gyerekeket az úgynevezett roma iskolákból. Ez igen fájdalmas helyzethez vezetett, amikor egy közösségben látogatunk, és látjuk, hogy valósan szeretnének hozzájárulni a társadalom építéséhez, és azt mondják, hogy ők nem értékesek, nem küldhetjük a saját gyerekeinket egy roma iskolába, mert úgy tűnik az iskola hát bizony ez igen fájdalmas, és furcsa leckét is, úgymond tanúsággal járó leckét is ad fel a gyerekeknek. Egyre mélyebb belső nyomást gyakorolnak tehát ezen társadalmakban. A legrosszabb, ami történhet, az a korai szegregáció politikai szinten az általános iskolát megelőző fiatalkori, gyermekkori szegregáció megszüntetésére fókuszálnak. Minden gyermeket együtt sokszínű, diversifikált iskola termekben szeretnénk látni. Nem csak a romákról beszélünk, más etnikai kisebbségekről is, hiszen a gyerekek együtt jobban működnek sokszínű, diversifikált társadalmainkban, készülnek fel a közös életre. Ez igen fontos. Fontos, hogy az emberek és a társadalmak később aztán hogy lesznek sikeresek vagy sem. A foglalkoztatás területére áttérve most, az állam a legnagyobb foglalkoztató a régióban, minden országban és az állami intézményekben romák nem igazán kapnak munkát. Ha így van, ha vannak, dolgoznak e szektorban, akkor nemzetközi donoroknak hála lehetnek közszolgák. Az új roma munkahelyeket kifejezetten romáknak hozzák rétre, mediátori roma szakértőként, roma asszisztensként dolgozhatnak, még akkor is, ha úgymond egyetemi végzettséggel általános szakmákat tanulnak meg. Egyfajta beskatujázása ez a romáknak egy mérnök például mérnöki diplomával, aztán roma mediátor lesz, mert hát ő cigány. Úgyhogy a szegregáció még itt is megvan a foglalkoztatás területén a magasan képzett romák esetében. Azt szeretnénk látni, az, azon túl, hogy az állam ö, foglalkoztatja a romákat, hogy új erőteljes modalitások jelenjenek meg, jó tapasztalatok, bevált gyakorlatok vannak az Észak-Írországban is, amikor közepes és nagy vállalatoknál is a diverzitást képviselő sokszínű munkavállalókat egyenlő eséllyel foglalkoztatnak. A magának, az állami ágazatnak saját szerepe van ebben a promócióban. Rövid időn belül lehet a diszkrimináció mentességet így mm, elérni. Nehéz még eh, megvizsgálnunk, hogy hogyan léphetünk elő, előre e téren, mert eh, családi, etnikai alapon eh, történik a kirekesztés. Ha nem a többségi társadalomból szeretnének ilyen munkahelyekre pályázni a pályázók, akkor bizony az igen nehezen sikerül. Itt a civil társadalomnak is van mit tennie. Másrészt egyes országaiban a régiónak vannak állami támogatottságú kisvállalkozást támogató projektek, programok. Kukán úr például rákérdezett érdekes projektekre, Látjuk a sikereseket is, nemzetközi donor támogatással létrejövő kisvállalkozói programok, saját munkahelyeket teremtve megélhetést biztosítanak maguknak így a roma közösségek. Szerbiában látjuk, hogy van nemzetközi donor tevékenység, és ez egy érdekes roma kisvállalkozói hálózathoz vezetett, és az állam is segíti, viszont túl bürokratikus, túl rugalmatlan és nem hatékony módon képes elérni a célközönségét. Sajnos néhány nemzetközi donor rendszer elhagyja az országokat itt a Balkán régióban, és itt az államra kell appellálni. Látjuk a kisvállalkozások az ilyen donor tevékenység megvonása után sajnos csődbe mennek. A lakáskörülményekről minnyáján tudnak, az életkörülmények eh, a roma telepekből 500-nál eh, is többen csak Szerbiában, a régió minden országában, eh, cigánytelepek sorai, igen rossz életkörülményeket biztosítanak a romáknak. A polgármester például még a, a szemét begyűjtést sem szermezi meg a cigánytelepeken. Vannak azért pro, pro, pozitív projektek Észak-Szerbiában, például a telepek javításában. Um, ezek a javító intézkedések jól működhetnek, vannak jó modellek. Sajnos Számos szereplő szeretné, hogyha a roma telepeket a városi régiókon kívülre telepítenék, és ez is a szegregációhoz vezet megint csak, ahol a nagyvárosok hatóságai eh, ki mm, lakoltatják, úgymond kitelepítik a város központjaiból a roma közösségeket város mesdjéjére, peremkerületeibe. Gyakran ez konfliktusokhoz vezet, és igen, feszültségek forrása is lehet. Sajnos igen, rossz helyzetekről beszélhetünk, de a pozitív projektekről szólva azt tudjuk elmondani, hogy amikor az önkormányzatok is valóban infrastruktúrák fokozásával járulnak hozzá a lakókörülmények és lakhatási helyzet javításához, azok a sikeresek. A városfejlesztésé komoly nagy tervek viszont nem mindig veszik figyelembe a roma közösségek ilyen helyzetét. A donor tevékenység, az adományozási tevékenység, finanszírozás az igen, igen, igen jelentős és a cigányterepek életkörülményein így lehet javítani, integrált szociális lakhatási projekteknek hála. Azok, akiknek nem volt munkájuk, bevonják őket a munkába, és aztán jobb szociális lakhatási alapot biztosítanak a szegényebb sorsú roma közösségek számára. Amen, a, ami a cigány lányokat és cigány asszonyokat illeti, vannak különös nehézségek, vannak olyan aktivisták, akik támogatásra szorulnak, bevált gyakorlatok Olaszországban vannak, a szociális dolgozók segíthetik a gyermekeket az iskolába való visszatérésben, oda eljutásban, a társadalmi megítélésben, a 12 éves kor után iskolát elhagyó, lemorzsolódó cigány lányok helyzetéről is szeretnék beszámolni, de sajnos erre az időkeretem nem ad lehetőséget. Azért nagyon gyorsan Németországról szólnék. A Balkánban nagyon sok roma polgárt mm, térít vissza. Még olyanokat is, akik német földön születtek, német az iskolai nyelvük, a nap mint napi fel, úgy szinte anyanyelvük, és hát ez nagyon komoly nehézségekbe ütközik, és komoly gondot jelent azon fiatalok számára, akik egész életüket eddig csak Németországban élték le. A szegregáció egy visszaköszönő kifejezés, igen jó bizottság iránymutatások vannak 2015-ről, hogy az Európai Uniós finanszírozást ne szegregációra használják az országban, hanem a szegregáció végének való végetvetéshez alkalmazzák ezen összegeket. A Balkánra fókuszálunk, az igaz, de az a meglátásunk, hogy az iránymutatások nagyon jók, és reméljük, hogy a meglé- már meglévő eszköztárral kell sáfárkodnunk. Köszönöm. Grazie. Grazie, signor Khan, eh, per il suo contributo. Poi sentiremo... Köszönöm szépen. Természetesen meghallgatjuk majd a képviselők véleményét, de először eh, Marta Garcia Fidalgónak fogok szót adni a DG NIR részéről, hogy ő is elmondja, hogy a bizottság milyen intézkedéseket indított el a balkáni helyzet javítására, tehát hogy az Európai Unió válaszai milyenek. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani ennek az albizottságnak, hogy egyáltalán napirendre tűzték ezt a témát. Ez a téma rendkívül fontos és mindenek fölött időszerű. Szeretnék köszönetet mondani a parlamentközi bizottságoknak, amelyek folyamatosan követik a különböző országok előrehaladását, és szeretnék természetesen köszönetet mondani Szorájának, aki ennek az egész munkának a motorja és vezetője, és nagyon örülök annak, hogy járok a képviselőasszonyt is itt üdvözölhetjük újra, úgyhogy itt már két szív van, amely ennek az ügynek az érdekében dobog. Az imént azt mondtam, hogy nagyon időszerű ez a téma, és ennek három fő oka van. Az egyik az, hogy a State of the Union beszéd után, és az ezzel kapcsolatos viták után most már tulajdonképpen a bővítésnek új fázisába jutottunk, ahol ugye nyit az Európai Unió a nyugat-balkáni terület irányába. A roma integráció rendkívül fontos ennek az új bővítési eljárásnak a keretein belül. Ebben a kontextusban rendkívül fontos, hogy minden egyes résztvevő, aki hisz abban, hogy a roma integrációt segíteni fogja az Európai Uniós bővítési lehetőség azon kell, hogy dolgozzon, hogy ne átfedések legyenek, hanem hogy támogassuk egymást és szinergiákat képezzünk. Amikor arról beszélünk, hogy előre kell lépni az Európai Unió bővítésének keretein belül, akkor igenis beszélni kell a romák integrációjáról is, mert ez az egész további bővítési eljárásnak az egyik alapköve kell, hogy legyen. A második ok, amiért úgy gondolom, hogy időszerű ez a téma, ez az, hogy kulcsfontosságú pillanatokat élünk most meg a roma integrációs európai politikák kapcsán. 2011-ben született meg az EU-Roma integrációs keret, tehát 2011-ben volt ez, és akkor elkezdődött már ez a munka, hogy a romák integrációján belül külön beszéljünk az Európai Unión kívüli területekről, és a csatlakozásra váró országok tekintetében. Tehát nem a csatlakozás utáni időszakban kell csak majd ezzel elkezdeni foglalkozni, hanem már most is. Tehát a bizottság folyamatosan dolgozik a 2011-es EU-s keret felülvizsgálatán. Először is meg kell néznünk, hogy mi történt eddig, aztán meg kell vizsgálnunk, hogy a 2011-es keret mennyire végrehajtható, illetve, hogy mik lesznek a megfelelő politikák a 2020-as időszak után. A csatlakozásra váró, vagy bővítésre váró régióban is figyelnünk kell már a romák helyzetét, és együtt kell működnünk a civil szervezetekkel ezekben az országokban is. A későbbiek folyamán fogok arról majd beszélni, hogy ez mennyire valósult meg, de mindenképpen fontosnak tartom, hogy az Európai Parlament a monitorozási szerepkörét teljesítve odafigyeljen ezekre a kérdésekre. Tehát ezt mindenképpen kulcsfontosságúnak tartom. A harmadik oka annak, amiért úgy gondolom, hogy nagyon időszerű ez a téma, ez a következő. Nagyon sok ambíciónk van a roma integráció kapcsán, de annak érdekében, hogy ezt el is tudjuk érni, ahhoz pénz is kell, tehát egyszerűen kimondva célok nem elégségesek, pénzre is szükség van. És itt már ki kell tekintenünk a 2020 utáni időszakra. A parlament hozzájárulhat ezekhez a finanszírozási lehetőségekhez. Úgy gondolom, hogy roma integrációra ki lehet jelölni és el lehet különíteni pénzeket, amelyeket nem csak ezekre lehet felhasználni, de ezekre is fel lehet használni. És ez vonatkozhatna a bővítési országokra is. Úgyhogy itt a költségvetési döntéshozóknak kell majd eljuttatni ezt az üzenetet. Nagyon fontos, hogy lássuk, hogy a nyugat-balkáni régióban mennyire fontos a roma közösség mérete, és Péter Le úr is hozzászólt ezzel kapcsolatban. Peterle úr azt mondta, hogy a, közvél, a népszámlálási adatokat kell használni. Én inkább az Európa Tanács adatait használnám, mert sok esetben történelmi okokból a romák nem vallják magukat romának, amikor egy államhatalmat képviselő köztisztviselővel állnak szemben, aki a népszámlálást végzi. Tehát én inkább az Európa Tanács adatait venném figyelembe. Itt kb. 1 millió romát jelölnek meg. Ez az 1 millió roma Montenegroban a lakosság 3%-a, Macedóniában pedig körülbelül 9%-a. Tehát nem csak általános számokban mérve sok ez, hanem viszonyítva a lakosság arányához is. Tehát ez egy ki nem használt gazdasági erőforrás. Nem csak a méret, hanem a felmerült problémák miatt is nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a romákra. Természetesen találkoznak azokkal a problémákkal, amelyekkel az EU-n belül is az anti vagy a cigány ellenesség, a marginalizáció, a rossz oktatás, a hosszú távú munkanélküliség, a nehéz hozzáférés az egészségügyi szolgáltatásokhoz, rossz lakhatási körülmények, illetve a szegénység is. Ezt még specifikus problémák is kiegészítik a balkáni régióban. A balkáni háborúk után nagyon sok roma vagy a tagállam, vagy a saját országán belül, vagy a balkáni régión belül kénytelen volt elvándorolni, Két vándorlási hullám volt, az egyik a 90-es években, a másik a 2000-es évben, és ezzel kapcsolatban rengeteg probléma merült fel, mint hogy az előző hozzászól is elmondta, például az, hogy nem kapnak megfelelő papírokat, iratokat. Ezen kívül Claude kitért Németország problémájára is, hogy Németországban milyen sokan érkeztek, illetve arra, hogy visszaküldték a romákat nagyon sok esetben azért, mert biztonságos harmadik országból származtak. Először saját indítatásból tértek vissza, most viszont már az erőszakos és kényszerített visszatérések száma folyamatosan növekszik. A migrációs válság miatt nagyon sok pénzt átcsoportosítottak a romák számára elkülönített támogatási forrásokból. Meg kell néznünk, hogy hogyan alakulnak a politikák, és hogy a roma integráció végrehajtása hogyan működik, hiszen itt nem papírmunkáról van szó, vagy nem arról kellene, hogy szóljon ez, hanem arról, hogy a mindennapi valóságot megvalós, megváltoztassuk ezeknek az embereknek a számára, hogy a mindennapi életkörülmények javuljanak. Vannak jó hírek a civil társadalom szintjén, ugyanis lassan, de biztosan elindul a szervezett civil társadalom működése, de még egyelőre nagyon sok támogatásra szorulnak. Az is pozitív volt, már az egyik hozzászóló elmondta, hogy a roma kérdés megjelenik a bővítési politikában, ez megjelent a vízumpolitikában, a 23-as fejezet megtárgyalásában, és mint ahogy elmondtam, hogy a romákkal való kérdésekben való előrelépés tulajdonképpen a bővítés irányában való előrelépést is jelent. További pozitív fejlemény, hogy volt nagyon sok olyan esemény, például a Roma 7, amely felhívta a figyelmet az őket övező problémákra. Ugyanúgy az IPA, az előcsatlakozási támogatási eszköz keretein belül is sok támogatási lehetőség nyílt meg. A következő évben felülvizsgálatot is végzünk az IPA, az előcsatlakozási támogatási eszköz felhasználásáról, és arról, hogy hogyan lehet ezt hatékonyabban felhasználni a jövőben. És a hozzászólásomat azzal zárnám, hogy három nagyon fontos IPA több országot érintő projektről beszámolok, amelyek pontosan ezekre a problémákra keresték a választ és a megoldást. Az első probléma az adatok hiánya, ez valóban nagyon komoly probléma, megbízható adatok nélkül nem megy a politika csinálás. A bizottság felvette a kapcsolatot a UNDP-vel és a Világbankkal is annak érdekében, hogy az ugyanabban a régióban lakó roma és nem roma személyek között öt szempontból milyen nagyok az életviteli különbségek, hogy ezt mérjék fel, hogy az oktatás, a munkaerőpiac, a lakhatás és egyéb területeken milyen különbségek mutatkoznak. Egy további nagyon fontos projekt, amely folyamatban van, és erre is kitért Claude, ez a visszatérítések kérdése. Rendkívül aggályosnak tartjuk, hogy ezeknek az erőszakos visszafordításoknak mi az eredménye amikor a romákat erőszakkal visszafordítják és visszaküldik a balkáni országokba. A UNDP és a Világbank is vizsgálja a kényszerített visszatelepítések esetét, hogy egyáltalán hogyan történnek ezek a visszatelepítések, és milyenek a körülmények, amikor megérkeznek ezek az emberek a kiinduló országukba, tehát milyen az ő fogadásuk, megvan-e a megfelelő pénzügyi kapacitás és intézményi kapacitás arra, hogy őket megfelelőképpen fogadják, amikor visszatérnek a származási országukba, ez a 2014-2017-es időszakra vonatkozik. A harmadik fontos témakör a ROM Act program végrehajtása, méghozzá helyi szintű végrehajtása. Ez is a balkáni régióra és Törökországra vonatkozik, és tudom, hogy nincsen több időm, úgyhogy be is fejezném a hozzászólást. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. A két felszoruló vendég után lenne egy harmadik előadónk, Szenimi Prezneni, aki sajnálatos módon nem tudott itt jelen lenni, mivel nem kapott vízumot a svájci nagykövetségtől, amely Belgiumot is képviseli Pristinában, Koszovóban, megpróbáltunk kapcsolatba lépni Skype-on, de nem volt lehetséges. Sajnálom ezt, mert nagyon jó lett volna meghallgatni az ő tanúvallomását, beszámolóját, hiszen ő egy olyan roma, aki a 90-es évek végén Németországba került. Nos, ezt elmondván most a kollégák hozzászólásait hallgatjuk meg. Elsőként Szelimkovics kolléga kap szót, tessék. Thank you very much, Mr. Chair. Uh, Köszönöm, elnök úr gondolatomat. Azzal kezdeném, hogy köszönöm szé- köszönetet mondok a szakbizottságnak és Szoraja posztasszonynak e fontos kérdés megtárgyalására szívből köszönöm őszintén. Elnézést, hogyha frusztráltnak és mérgesnek tűnök, de az az érzésem, hogy mindaz, amit látunk, itt nem feltétlenül annak felel meg, amiről döntöttünk. Miért? Két kérdésem, és egy igazából azt látom, hogy eltérések vannak itt a jogalkotás, az intézkedések és az eredmények között. Ez az egyik meglátásom. A roma helyzet Balkán régióban rosszabb most, mint amikor én gyerek voltam én Bosznia-Hercegovinában, volt Jugoszláv köztársaságban éltem, és én azt tudom mondani, mint tanúvallomás, hogy rosszabb ma a helyzet ott, mint régen. Mindannak ellenére, hogy komoly jogalkotás történt, és végrehajtásra kerül. Itt most a végrehajtásra kell akkor rákérdeznem, ugye? De miért álljunk le itt? miért nem változtatunk a végrehajtáson? Mert ha vannak olyan intézkedések, amelyek nem jól működnek, akkor kérem azokon változtassunk. És még mindig kötjük az ebet a karóhoz, hogy úgy kell végrehajtani, ahogy elhatároztuk, és aztán mégiscsak romlik a helyzet. Ez frusztráló számomra. A dolgok, amiket láttunk, és amit én tapasztaltam, Belgrád külvárosaiban, Szarajevő, Skopje külvárosaiban, az ismeretlen volt a múltban. És továbbra is csak ugyanazt tesszük, mint a múltban, és majd reméljük, hogy az eredmények mások lesznek, mint amik eddig voltak, és ez nem lesz így ettől jó. A Balkánra koncentrálunk, de a svédországi roma befogadásról is témafelelős volt, amit kemény tényekről, foglalkoztatás, lakhatás, oktatás, semmi más. Mi volt az eredmény? amikor ellátogattam az önkormányzatokhoz, mindenhol, ahol a romák láthatóságát akarták fokozni, ott CD-t kaptam az új roma zenével, cigányzenével, meg milyen szép évente egyszer kirakják a, a cigányok a zászlóját. És hány olyan unatkozó ö, ö, közszolga ül ott a polgármesteri hivatalban, aki, aki az romákkal foglalkozik? Nulla. És ez bizony igencsak ö, frusztráló. Nagyon szép a láthatóság, szép a bürokraták számára, de a végén elegünk van belőle konkrét eredményeket szeretnek a lakhatás, oktatás, foglalkoztatás terén látni, és ezek az eredmények nem javulnak, sőt. Másik kérdésem, hogy miért nem változtatunk a, a végrehajtásban, vagy rosszul végrehajtott szakpolitikákon? Ez volt az egyik gondolatom. Második kérdésem. Hallottuk, hogy a pénzzel változtatható a bővítés politika. Én nagyon is párt, pártos vagyok a bővítés mellett, de az én problémám az, az, hogy a romákat az elmúlt tíz évben úgy kezelték, mintha nem is az adott ország polgárai lennének. Ezek az országok nem csak balkáni országok, nem akarnak semmit csinálni az ő ügyük javítására. És nem Balkán országról beszélek, tagállami országok is vannak, amelyeknek azonos a helyzete a roma kérdésben, semmit nem csinálnak e, a ügyükben. Ha ezekre a pénzösszegekre fókuszálunk, a legnagyobb gond az, hogy ezeket az országokat e, egyáltalán úgymond fülön csípjük, és a roma pénzeket roma ügyre költség kell évente, visszavesszük a pénzeket, mert nem is használják föl. És azt mondjuk, hogy a pénz megoldja a helyzetet. Nem. Látható, hogy a pénzzel önállóan egyedül nem oldjuk meg a helyzetet. Miért? Mert azt akarják ezek az országok, hogy hagyják el a romák az országot. Persze a szociálpolitikák azok ildomosak lehetnének, de nem hagyják végre őket. Egyszerűen ki akarják füstölni onnan a romákat az országaikból. Harmadik dolog. A pénz az rendkívül fontos, így van. Az IPA pénz, az még inkább előcsatlakozási eszköz, jó? De hát ezen országokban, amelyekről beszélünk, miről beszélünk? 4 euró per polgár per év összegről beszélünk, 4 euróról, amikor előcsatlakozási eszközről beszélünk. Ha más országok példájával élünk, akkor mondjuk 300 euróról beszélünk, tagállamokban pedig 3000 euróról. Hát én nem kérhetem a csatlakozás igénylő országoktól, hogy most itt minden rendben legyen, de 4 euró, Hát itt a parlamentben a, a kávéra szinte naponta többet költünk, mint ezek az országok az előcsatlakozási eszközből. Ez fogja javítani a helyzetet? Ez a négy euró? Hát nem, ígérem, hogy nem. Utolsó kérdésem pedig. Mi néha megengedjük magunknak, hogy a roma kérdést becsatornázzuk más kérdésekbe. a, a Szédisvinci Strasbourg ítéletre volt itt hivatkozás rendben, de nem erről beszélünk. Nem ez itt a kérdés. A kérdés nem arról szól, hogy most elnökök lehetnek-e majd Boszniában a romák. Ez persze egy elvisíkú, szép, nagyszerű kérdés, oldjuk meg, de itt ez a teljes ítélet igazából azért született, hogy a Daltoni megáll Daytoni megállapodást alássa. Nem, nem, ez nem roma kérdés. A Balkánban, Szarajevóban a romák a kér, nagy kérdés az, hogy egyáltalán iskolába eljárhassanak, nem az, hogy elnökök lehessenek. Persze, jogot kell biztosítani a romák számára ahhoz, hogy elnökökké válhassanak. Persze, elben igen, de sokkal jobb lenne, ha iskolába járhatnának. A kérdésem tehát önhöz az, hogy először is a végrehajtáson miért nem változtatunk, hiszen nyilvánvaló, hogy nem működik a végrehajtás, másrészt mit teszünk mi a tagállamokban és a csatlakozni kívánó jelölt országok szintjén, a pénzeket nem jól használjuk fel, miért nem teszünk valamit annak érdekében, hogy a pénzzel jobban sávárkoshassanak, miért vagyunk ezzel kapcsolatban ilyen csöndesek, és hát nagyon sajnálom, hogy ilyen felfűtött állapotban szóltam hozzá. Grazie. Köszönöm. Most pedig járók a képviselőasszony következik. Beaucoup, monsieur président. Uh, ladies and gentlemen, thank you very much. And thank Hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen Szoraya posztasszonynak, és mert hát ez a probléma, ez hála neki e, e, í, járható ma körül, és nagyszerű munkát végzett. Köszönöm, egy újabb lépést tettünk előre, köszönöm a bizottságnak, és azon civileknek, és akik már e, e, 20-30 éve itt dolgoznak, ugye mindnyájan civil szférában kezdtük, és most pedig politika csinálókká váltunk, és a nagyszáró szavakat váltsuk valóban gyakorlatra. Igen, a tanácsban is az utolsó pillanatban a döntéshozatal tárgyává vált. A nyomonkövetés, a monitoring az a digitalizáció idején azt gondolom, hogy javulni kell, minden egyes roma projektnél azt szeretném látni, hogy mi történt, kihez jutott el, hány gyerek ül most ott, ezen pénzeknek hála az osztályokban. Igaza van önnek, amikor a monitoringról beszélt, ez a bizottság részéről is szokatlan volt, és nagyon szépen köszönöm Márta García Fidalgónak, mert számunkra a nyomonkövetés igen fontos. A probléma az, hogy itt nem a jogalkotásról, kötelező érvényű törvényeiről beszélünk. A pénzek ott vannak. Higgyel, hogy komoly pénzek vannak ott, a roma közösségek, az egyházak hozzáférhetnek, de a probléma az inkább az, hogy nem feltétlenül az állami szektorban dolgozhatnak, ez szomorú dolog. Ott vannak partnerként a romák, nem a kezdetektől a végéig, a monitoring, a tervezés szintjén sem. Szeretném, hogy az 50 százalékos legyen minden projektben a roma részvétel A bővítési pénzek pántlikázása ez nagyon fontos. Próbáljuk meg, hogy működhet-e ez az eszá val a, a szociális alappal. A Balkán régióban az fontos, hogy ne ugyanolyan hibákat kövessünk el, mint mi a 27-eknél ezt megtettük valóban ott van a szakpolitika, óriási pénzek, a kormányok nagyon érdeklődnek, mindenki teszi a dolgát, de a végrehajtás teljesen rosszul működik. Nem arról van szó, hogy konferenciákat szervezünk, hanem hogy nincs komplexitás Nincs olyan projekt, amely munkahelyeket teremtene, gyárat építene, a gyerekeket visszakildeni az iskolába, és hogy esélyegyenlőség lenne például a bérezés területén. A szegregációra térnek most át ugyanúgy toporgunk, 25 éve ugyanott. Nincs B-tervünk, ugye öt évenként szegregálnak, minden öt évben elmondjuk ezt a tagállamoknak. Egy amerikai alapítvány is óriási pénzeket ölt, ugyanúgy, mint az EU, a szegregáció megszüntésébe, de sajnos ott vannak a cigányosztályok. A régi ö, épületeiket visszaszerzik a, a, az egyházak, de a romáknak ö, romák férhetnek a mi ö, egyház által visszaszerzett épületeink? Nem. Mert sajnos ott vannak a, megint csak a cigányosztályok, szegregált osztályok. Az, egy, az egyetemekre számíthatunk, de akár vallási akár más roma szervezetekről beszéljünk, hát ott kell dolgozni a romáknak. Saját szervezeteik nincsenek, nincsenek saját vezetőink, nincs saját terünk a, a nemzeteinken belül arra, hogy szószólói legyünk saját magunknak is. Vannak jó ö, jogszabályok, de erősítsük azokat meg, és 2020-tól Nézzük meg a másik oldalát is egy dossziónak. Én 10 millió ö, ö, romához és 20 millió nem romához szóltam, most viszont a szegények között 10 millió ö, ö, roma van, és 100 millió ö, nem roma szegény. Látjuk mi ezt, hogy itt nem csak a romákról beszélünk, hanem a szegényekről, és uh, Szarajevóban is ugyanaz a helyzet, mint Svédországban. Ez az az egyetlen uh, dosszié, ahol annyira nem voltunk profik. A parlament, a bizottság, a civilek, és a nagy szervezetek sem. Eljött az ideje annak, hogy a főstruktúrák a foglalkoztatás, az óriási EU eh, e agendák végre megvalósítsanak 16 eh, millió ember eh, potenciális munkaerő. A migrációs probléma sajnos kiváltotta a roma kérdést, és hát itt a csoportok egymás ellen versengenek ugyanazon pénzért. A bizottságnak javaslatot kell megfogalmaznia, ugyanúgy, mint 2010-ben, és remélem, hogy a bizottság és Timmermans úr is annyira elkötelezett lesz most is, mint 2010-ben. Köszönöm az elkötelezettséget, és számíthatnak ránk. Grazie, Köszönöm, Vált képviselő. Ah, ah, okay, thank, thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm a részletes információt. Köszönöm a hozzászólásokat, illetve a kollégák elkötelezett véleményét. Én magam is elkötelezett vagyok. Észak-nyugat-Angliából származom, az egyik legnagyobb kisebbség nálunk, pontosan a roma kisebbség, főleg a városi régióban, és tudom, hogy azok a romák, akik az én választókerületemben élnek, őket is a családi szálak a nyugat-balkáni területhez kötik. Tehát rendkívül fontos számunkra ez a kérdés, és nagyon aggódnak a Brexit miatt, hogy akkor majd újra fellángol a cigány ellenesség, a xenofóbia és a rasszista megnyilvánulás. A parlamentben Nagyon fontos, hogy visszaemlékezzünk az áprilisi nemzetközi roma napra, amikor itt voltunk a parlamentben, itt a parlamenti választott képviselők szájából nyíltan cigány ellenes hozzászólásokat hallhattunk. Sokan természetesen pozitív megoldásokat javasoltak pozitívan próbáltak hozzászólni, és próbálták a helytelenül kialakult képeket, fóbiákat, sztereotípiákat eloszlatni, de mégis vannak parlamenti képviselők, akiknek a szájából egyértelműen roma gyűlölő megnyilatkozásokat hallhatunk, tehát nagyon sok munkánk van még. Árnyék jelentéstevő voltam egy regionális fejlesztési jelentésben, amely szociális kohézió és marginalizált közösségek címmel készült el, és ott specifikusan utaltunk a romákra, és Szaraja, te biztosan emlékszel, és voltak ott olyan kollégák, akik azt mondták, hogy ez technikai jellegű, jelentés, úgyhogy nem kellene specifikusan különböző kisebbségi csoportokra utalni, de én ezzel maximálisan nem értettem egyet, mert én igenis úgy gondoltam, hogy meg kell nevezni ezeket a kiszorított csoportokat, és azt hiszem, hogy a roma közösség az egyik leginkább marginalizált közösség. És visszatérnék arra, amit az imént elhangzott, hogyha úgy gondoljuk, hogy a mi szerepünk technikai szerep, és nem politikai szerep, és nem emberi szerep, és nem elkötelezett érzelmekkel dúsított szerep, akkor nagyon gyenge jelentéseket fogunk írni, amiknek semmi értelmük nem lesz a jövőben. Úgyhogy én igenis büszke vagyok arra, hogy a saját frakciómmal szembeszállva igenis csökönyös voltam, és igenis kiharcoltam, hogy a romákat népszerűsítsük. Letiben jártam nem olyan rég, a Cseh köztársaságban, biztosan többen tudják, hogy van ott egy olyan sertésnevelde, ahol a regionális fejlesztési alapból állami támogatást kaptak, és nagyon komoly civil társadalmi segítséggel az antirasszista civil szervezetek segítségével óriási roma gyűlés volt júniusban egy régebbi holokauszt helyszínen, és ott volt a cseh igazságügyminiszter is, és azon a nyáron úgy döntött a cseh kormány, hogy megvásárolják ezt a területet, visszavásárolják ezt a területet, és egy roma, roma holokauszt emlék központot alakítanak ki. És ez eddig erre nem volt példa. Tehát ez nem olyan esemény volt, amit a cseh kormány szervezett volna meg, vagy európai pénz lett volna, hanem egyszerűen szinte spontán módon a roma közösség szervezte meg ezt a megemlékezést, és tessék, hogy milyen pozitívumba torkollott ez. Úgyhogy a romák, ha tudják, hogy ott vagyunk velük, és ott állunk mellettük, akkor igenis erősek, és sokszor át kell egy kicsit lépni a szokásos csatornákat, vagy a szokásos eljárásokat, és akkor nagyon komoly eredményeket tudunk elérni. Úgy gondolom, hogy a fiatalok kulcsfontosságú szerepet játszanak ebben az egész folyamatban. Tehát a roma fiatalok, azok a fiatalok, akikkel találkoztam Letiben, hihetetlenül elkötelezettek, részt akarnak venni, cselekedni akarnak. Nagyon sok megoldási javaslatuk van, a nőkről ugyanezt tudom elmondani, és nagyon örülök, hogy a Szaharov díjra javasolhattam egy roma hölgyet, tudom, hogy nem került fel a rövid listára, tehát nem fogják őt kiválasztani, de akkor is folytatni fogom ezt a munkát, és továbbra is fogok roma nőket jelölni. Tehát amikor a helyszínen a romák önszerveződnek, és vannak aktivistáik, akkor igenis mögéjük kell állnunk, mert így nagyon jó eredményeket érhetünk el, még akkor is, hogyha nem ez a szokásos eljárás. Talán a legnagyobb kérdés a bizalom, és ez nem csak a roma embereket érinti, ugyanis nagyon sok európai elvesztette a bizalmát az Európai Unióban, hát a romák még inkább, ha lehet, úgyhogy ez a bizalom építés számomra a legfontosabb feladatkörünk. Ezt meg kell tennünk az Európai Unión belül és kívül, a balkáni régióban, és a csatlakozni vágyó országokon belül is. Tehát számomra ez a legfontosabb, a bizalomépítés. Néhányszor kiléphetünk a szigorúan ránk szabott parlamenter szerepből, és más utakon és módokon is megmutatjuk, hogy számunkra ez nagyon fontos. Úgyhogy elnézést kérek, fel fogok pattanni, mert máshol várnak, de mindenképpen szerettem volna elmondani, hogy mennyire fontos, és hogy engem is felvetnek arra listára, ahol azok szerepelnek, akik a romák mögött és mellett állnak. Köszönöm, más hozzászólók. Akkor megadnám a szót a válaszadás céljából fordított sorrendben. Elsőként Garcia Fidalgo asszony, majd pedig Len Kán úr, végezetül Soraya Poszt. Tessék. Thank you very much uh, for... Köszönöm a kérdéseket és megjegyzéseket. Én is osztom a frusztrációját a képviselő úrnak. Igen, igaza van abban, hogy a kommunista érában a romáknak legalább volt házuk, jártak iskolába, és volt nap mint napi tenniük. Igaz az, hogy a demokráciára való áttérés társadalmi értékrend módosításhoz vezetett, és a kisebbségek helyzete csak gyengült, súlyosbodott. Érzem én is a frusztrációt. De ez igazából még további okot ad, és hajtó erőként működik bennünk, hogy a tettek mezeire lépjünk mik a céljaink, és céljaink, és ebben igen világosan felfogalmaznunk, hogy nem roma közösségi palotákat akarunk létrehozni, hanem az oktatás, a foglalkoztatás, egészségügy és a lakhatás területén azonos, egyenlő körülményeket kívánunk számokra biztosítani. Ezt tettük Szerbiában, ezt várjuk. Ezen tanulságokat vontuk le a múltból. Kezdetről a bővítési folyamat egyik tematikája volt, és a célok között igazából elvesztünk picit, és aztán a monitoringhoz jutottunk el, hogyan bizonyítsuk be a, azt, hogy megtörtént. Itt számszerű ö, eltérések vannak a célok és a megvalósulás között. Hol léphetünk előre, hol gyengült a helyzet. És azt is a mutatókon keresztül tudjuk mérni, hogy az egyes változások ö, egyes országokban mihez vezettek. Tanulságok levonása érdekében. Nem értek azzal egyet önnél, sajnálom, hogy úgymond immobilisak lennénk, és nem törekednénk a változásokra, mármint hogy ne akarnánk felülírni az egyszer kimondott szabályainkat, akkor, hogyha azok sikertelennek bizonyulnak. Például szeretném azt kiemelni, hogy most először, annak érdekében, hogy a tárgyalások előre haladjanak, ahhoz a roma ügyet is előre kell vinni a tárgyalások során. Ez egy erőteljes eszköz, és példával hadd illusztráljam. A 23-as fejezetben cselekvési telvet kell bemutatni az országnak, Montenegro 48 intézkedést fogalmazott meg, és ezt mi minden hat hónapban monitoro- monitorozzuk egy monográfiai szemináriumot is három év után megszervezünk. Igen, és dolgok történnek a terepen, és megpróbáljuk valóban a saját úgymond tanúságainkat is levonni. Hadd szóljak egy kérdésről, a utalás történt ma. A roma helyzet a tagállamokban és a bővítési országokban. Ez egy személyes megjegyzés. Néha zavarban érzem magam, zavarban vagyok. Amikor a bővítési országokkal dolgozunk, nem mondhatjuk, azt nem mondhatjuk nekik, hogy, hogy ki, ki toloncolják őket, vagy éppen kilakoltassák őket. És akkor azt válaszolják nekem, hogy hát nem szégyellik magukat. Nézzük meg Franciaországban, mi történik a kilakoltatásokkal, ugye? Nem csak eszköztára van tehát szükségünk a bővítési országokban, hanem arra is, hogy erkölcsi ö, példa lehessünk, és ö, valóban példaértékűen járjunk el. Saját tagállami kormányainkat is befolyásolnunk kell. Saját tapasztalataimról szólnék, spanyol vagyok, ezért ilyen erős az angol akcentusom. A roma integráció az országomban 30-40 évvel ezelőtt az egyházon keresztül kezdődött, és én spanyolként rögtön megpróbáltam a különböző egyházi vallási közösségekhez eljutni. Nagyon sok országban ugye a roma közösségek milyen hívő közösségek, különböző egyházakban, Úgyhogy az egyházaknak igenis komoly szerepük van emberi jogokról, karit, karitatív tevékenységekről is szó van itt, és erkölcsi szereppel is bír az egyház. Egyetértek teljesen a fiatalság szerepével, ők a jövő zálogai, saját e, fő, fő e, igazgatóságban is e, van egy olyan roma díj, amelyel a, civil társadalom kiemelkedő roma személyiségeit díjazzuk. A roma közösségben az átütő változásnak belülről kell szerveződnie. Szükség van arra, hogy segítsük őket ebben a belső szerveződésben. Ők saját mesterei, kovácsai a változásuknak, mert egy dolog az, hogy vannak jogok, de valóban belső építkezésre is szó van. Köszönöm szépen, és nagyon szívesen veszem vissza majd a mikrofont, hogyha esetleg még valamit elfelejtettem. Köszönöm. Értjük az ön frusztrációját, amely egybecseng a miénkkel, csak szeretném hozzáfűzni az ön kommentárjához, hogy az egyház karitatív tevékenységet folytat nagyon sok személy vonatkozásában. Ez az egyház elhivatottsága feladata, ugyanakkor a politikának kellene, hogy legyen bátorság, hogy leküzdje ezeket az akadályokat, annak érdekében, hogy ne jöjjenek létre újabb falak, gátak, mert sajnálatos módon ez történt, ez valósult meg az elmúlt időszakban. A mi felépésünk nem karitatív jellegű, az emberi jogok számunkra központi elemei azon szakpolitikáknak, amelyek integráns részét kellene, hogy kiépezzék az Európai Uniónak és folyamatosan ezen dolgozunk, hogy ez így legyen. Önni a Szokán úr. Um, I mean, I, first of all, I, I... Köszönöm szépen. Mindennel egyetértettem abból, ami elhangzott. Természetesen osztom a frusztrációt, ami elhangzott, és természetesen én is örömmel látom az olyan roma programokat, ahol felhúzzák a zászlót, és énekelnek és táncolnak. Természetesen nekünk is a romák önkiteljesedése és méltányos élet, emberi méltósága a célunk. Tudjuk, hogy megszületett Boszniával kapcsolatban egy strukturális jellegű döntés, de hát a probléma azért ennél sokkal árnyaltabb és sokkal összetettebb. A kérdés az, hogy miért nem változtatjuk meg a hozzáállást, mint ahogy Márta is elmondta, a helyzet a tagállamokban is folyamatosan romlik. Tehát, hogyha megnézzük az adatokat, akkor azt látjuk, hogyha nem is mindenhol, de általánosságban azért elmondható, hogy nem, nem állunk valami jól, és az egyre több hatósági beavatkozás csak rontott a helyzetem, mint ahogy Márta is elmondta. A bizottság augusztusi közleményéhez kapcsolódik egy táblázat is, kilenc országot tartalmaz ez. 2016 2024-es időszakra vonatkozólag, és hogyha a 2011-es adatokat nézzük, Bulgária, Románia, Csehköztársaság, Magyarország és Szlovákia esetében az elmúlt öt évben romlást tapasztaltunk, tehát a kilenc vizsgált országból hatban rosszabb a helyzet. Portugáliában 27%-os növekedést sikerült megvalósítani, ez természetesen jó, úgyhogy ilyenkor meg kellene nézni, hogy melyek azok az országok, amelyek jól teljesítenek, és akkor ezek az országok segítséget nyújthatnának azoknak, ahol lassabb az előrehaladás. Tulajdonképpen azt látjuk, hogy a siker leginkább azon múlott, hogy a helyi gondolkodás felül kerekedett. És a New York Times-ban volt egy nagyon érdekes cikk Szlovákia kapcsán, hogy egy polgármester végre felismerte, hogy a romákban nagyon komoly gazdasági erő rejlik, és hogyha így is kezeljük őket, akkor valóban be tudnak csatlakozni a munkaerőpiacba. Tehát a helyi képviseletek, hogyha képesek erre a paradigmaváltásra, akkor valóban lesz előrelépés, ezt üzenem szorájának is. Tehát el kell ismerni, hogy vannak történelmi események, amelyek már cigányellenesek voltak, a legszörnyűbb a holokauszt, de több is volt, tehát vannak itt olyan történelmi elemek, amelyeket eltörölni nem lehet, de természetesen a politikai gyakorlatokat, a társadalmi gyakorlatokat lehet és meg is kell változtatni. Akkor most visszatérek arra kérdésre, hogy miért nem változtatjuk meg a hozzáállást, na most ehhez nagy kreativitásra van szükség, és azt hiszem, hogy inkább a berögzött gondolatokat kellene megváltoztatnunk. Volt egy találkozónk Nisben, Szerbiában, ahol nagyon jelentős roma közösség él, és onnan kilakoltattak egy jelentős közösséget, mert valaki azt mondta, hogy a romák ott élnek ezen a földön, amitől csökken a földnek az értéke. Ugyanis, hogyha megjelennek a romák egy kerületben, akkor az ingatlan értéke csökken. Tehát ezeket a merev és berögzött gondolatokat, ezeket a rossz oktatási eredményeket kell megváltoztatnunk. Nem minden kérdésre tudjuk a választ, de mindegyiken dolgozunk. Sok mindent megoldhatunk technikai szinten, és Márta is elmondta, hogy nagyon fontos az, hogy a romákat megnevezzük, néven nevezzük a megkülönböztetett kisebbségek csoportján belül, és hogy rájuk szabott intézkedések jöhessenek létre. és mindezeknek a célzott célkitűzéseknek meg kell jelenniük a bővítésben is. A kreativitás rendkívül fontos, igen, a romákban rejlő kreativitást fel kell használnunk, és mint ahogy Márta elmondta, nagyon sok külső bürokratikus beavatkozás semmiképpen sem kedvez. És szeretnék még valamit elmondani a visszatelepítések kapcsán, ugye itt Németországot említettük elsősorban. Hogyha megnézzük a visszatelepítéseket, nézzük Franciaországot például, hogy a bolgár és román cigányokat szisztematikusan politikai intézkedésekkel visszafordítják, és nem tudom, hogy a Macron kormány ezen fog-e változtatni, vagy sem, ugyanis most már nagyon sok éve akár bal, akár jobboldali kormány volt, ez így működött, és ez aztán az idők során egyfajta belső Európai Uniós ügyé vált, amikor Bulgária és Románia Európai Uniós tagok lettek, és most lássuk az adatokat, és hogy miért említettük éppen Németországot. Én nem mondom, hogy ezen nem lehet változtatni, mert elképzelhető, hogy Svédország is ilyen helyzetbe kerül, de 2016-ban a belgrádi adatok szerint 3500 embert térítettek vissza, vagy fordítottak vissza, melynek kétharmada roma volt, és ebből a 3200 emberből 3100 Németországból érkezett. Tehát a számadatok mégiscsak azt mutatják, hogy úgy tűnik, hogy Németország úgymond meg akar szabadulni a romáktól, és vissza akarja őket küldeni a balkáni országokban legyen szó Koszovóról vagy Boszniáról. Svédország is aggasztó, Hollandiában is ilyen szempontból aggasztó hangokat hallunk tehát itt a tagállami politikák az egyetemi felelősek. Köszönöm szépen. Soraya. Thank you. Soraya. Köszönöm szépen. Köszönöm Márta, köszönöm Claude, és mindnyájuknak köszönöm. Ismerjük egymást évek óta, és tudom, hogy kemény vonalasan küzdenek a roma integrációért. Kart-kartba öltve tesszük ezt. Integrációs miniszterünk is Svédországban igen komolyan tette. Komoly lépés volt ez a munkánk során, ott volt a jelentés, a jelentés eredménye, a bizottság, a cigány ellenesség ellen fellépett, és kimondtuk, hogy a rasszizmus idegen gyűlölet egy formája ez. Megszületett ez az anyag. Egy egész tervünk van a születéstől 20 éven keresztül, arra, hogy ezen megszületett személynek ugyanolyan jogokkal kell rendelkeznie Svédországban, mint a nem romának. Egy egész cselekvési terv épült erre, a kísérleti válasz, városokban, azon városokban, amelyek Svédországban vannak, és amelyek maguk is úgy gondolták bátor, bátran, hogy ezt meglépik ezt a lépést. Vannak pozitív változások Európa egyes részein, de azt is látjuk, hogy a helyzet más európai országokban súlyosbodik. Miért? Mert az egyik válasz az, és nagyon örülök, hogy a mi parlamentünk elismeri a cigány ellenességet, mert ez itt az alapvető probléma. Nem a társadalmi kirekesztésről beszélünk, hanem rasszizmusról. Fajgyűlöletről. 800 évnyi kirekesztés ideje alatt a társadalom minden szereplője, odaértem én a, a mm, királyi családtagjait, az egyházi főméltóságokat, és másokat, és mindenki azt a diskurzust vette át, hogy nem akarunk romákat a társadalmunkban, és ez még mindig így van. 800 év alatt úgymond embertelenné emberségétől megfosztottá tettük a cigányokat. Az önfelismeréstől is megfosztottuk őket. Ó, hát te ön asszony vagy, hát nem is úgy nézel ki, úgy, nem is úgy beszélsz, mint egy cigány. Úgy gondolják, hogy ez valami nagy dicséret irányomban, most akkor örüljek, mosolyogjak a válaszom. Na és akkor hogy, hogy, hogy, hogy néznek ki a cigányok, ők hogy beszélnek? Ha én nem az vagyok, meg nem úgy nézek ki. Hát igen, itt tartunk. De én bízom abban, hogy a parlament, a bizottság valóban megérti azt, hogyha az Európai Unió úgymond civilizált uniónak nevezi magát, akkor ezekkel a polgárokkal is akár svéd, akár dán, akár finn polgárok is legyünk, mi cigányok is vagyunk. És még mindig úgy nézünk ki, mintha másodosztályúak lennénk. Mert a közhiedelem az, hogy mi nem tudunk hozzájárulni a társadalmi felvilágzáshoz, lusták vagyunk, koszosak vagyunk, büdösek vagyunk és a cigány ellenesség elismerése igenis segítség lehet számunkra, mert mire van szükségünk? Alapvető fontos ez. El kell ismerni, hogy hol hibáztunk. Hogyha előrelépést akarunk a jövőben, el kell ismernünk a hibáinkat, hogy mi történt, hogy mit tettünk rosszul, és hogyha ezt elismerjük, és elnézést kérünk, és bocsánatot kérünk, akkor azt mondjuk, hogy rendben, kezet rá, és induljunk el egy úton, egy új úton. Nem lehet ezt is csak úgy hirtelen sürgősségi osztályon megoldani, mert itt kórházi ápolásra van szükség, hiszen itt apartheid politikát folytatunk, ez szégyen, a világ szégyene, de ez a helyzet. Ezért vannak cigányiskoláink, ezért vannak cigánytelepeink, ezért vannak szegregált kórházi osztályaink, kórházi kórtermeink. Ez szégyen, de Európa nem érzi magát, nem szégyenkezik. Ezért mi szégyengezünk, amikor a, a zsidókról beszélünk, amikor a, a fekete bőrűekről beszélünk. Nem szabad e, negatív hangvétellel szólni róluk, de ha a cigányokról beszélünk, e, hát ez úgymond legitim dolog, nem szégyenkezünk. Szinte már ezen túl vagyunk, mert nem is szégyenkezünk, ha cigányokról beszélünk így. Elnézést, egy kicsikét elvesztem itt a gondolataimban, de itt kérdésem is volt Mártához. A bizottság és ön mit gondol arról, hogy mi a parlamentben mit tehetünk többet? Mit kellene tennünk többet? Én csak személyes ö, ö, szemszögemből válaszolhatok, Szoraja. Először is. A parlament a roma integrációs kérdést a politikai napirenden kell, hogy tartsa tovább, és ez szükséges. Ez egy nagyon jó dolog. Az ilyen meghallgatás a bővítési folyamatra való utalás, mindez, az ilyen elemek nagyon fontosak. A parlamenti, szak, parlamenti szakbizottságban érdekes, hogy a koszovói mm, e, parlamenti közösségben e, roma kisebbségről is e, szót szólni fognak. Az országos éves jelentésekben, az országos éves, az éves országos országjelentésekben is fontos utalni a roma kérdésre, ez nagyon fontos utalni kell a meglévő e, országokban tapasztalható cigányellenességre. Kreatív e, események létrehozása is fontos. Nagyszerű dinamikát gelthet e, ez, és hozhat létre. Az Európai Parlament, a bizottság talán legközelebb a bizottság napirendjére is tűzheti ezt a kérdést. Az ilyen eseményeket az intézményeknél, az ilyen dinamika, az együtt tevékenykedés, a roma felelősségvállalás fontos. A költségvetési hatóság szerepét se felejtsük el, a roma integráció jövőbeli ö, ö, pántlikázása is fontos. Fontos, hogyan lépjünk el előre. Egy gondolat még, nem tudom ezt ö, mélyebben átgondolhatjuk-e. A nemzeti parlamentek támogatása. Különösen a roma képviselők az egyes parlamentekben, nemzeti parlamentekben, hiszen az ő társadalmi támogattá, támogatságuk is fontos Koszovóban, Törökországban. Igazából a képviselők kevesen is vannak, még nem is igazán támogatják őket. Nem tudom, hogy van-e bilaterális parlamentközi bizottság ezekben az országokban. Kapacitásépítés a civil társadalmakban fontos. A parlamentnek megvan ez a lehetősége. Ezt lehet még továbbá kiáknázni. Utolsó kérdésként pedig talán, utolsó gondolatként azt mondanám, hogy lehetőséget kell biztosítani az Európai Parlamentben arra, hogy a roma valóságot, a kultúrát, az örökséget megismerjük az Európai Parlament egy olyan grémium, ahol az ismeretek mélyrehatóbb terjesztése is megtörténhet. Hogy milyen csodálatos aroma kultúra, a teljes dinamika eh, is eh, ebben rejlik értessük meg a többségi társadalmakkal, hogy nem monográfiai egységről beszélünk, hanem sok-sokféle valóság van a roma közösségekben, és ezeket az Európai Parlamentben is be kellene mutatni. Köszönöm, Márta, mondja Szoraja. Mi ezt megtesszük, ez a jelentés itt, saját kezdeményezésű jelentés. Együtt a bizottsággal tesszük ezt, a roma NGO-kkal és nem roma NGO-kkal is, amelyek emberi jogok védelméért szállnak síkra. Én az emberi jogi megközelítést szerettem volna ugyanis mm, alkalmazni. Nem a leglájtosabb, hanem a legkeményvonalasabb módon. Szívünkben érezzük ezt, és eszünkkel is megértjük. Hadd zárjam le azzal, Lívia mondta, ugyanis járunk a Lívia, hogy a migránsok és a romák között most egyfajta versenyhelyzet alakult ki. Így van. Ma három ö, ö, görög-roma képviselővel beszéltem, szegény országból származnak, az állami pénzek ket megvonták projektektől, roma projektektől, roma programoktól, és most a migránsokhoz csatornázzák be azokat. Valóban a migránsoknak jobb jogaik vannak, de jogaik vannak, szinte mint a romáknak. De ne hasonlítsuk össze, mondtam én a három eh, tárgyaló partneremnek, mindenkinek szüksége van ugyanolyan életminőségre romáknak, migránsoknak. Szinte hetente hallom a romáktól, a világ, azaz Európa különböző pontjairól, hogy a pénzeket megvonják tőlük, mert már most nem annyira fontosak ők, mint voltak a múltban. Grazie. Köszönöm. Jó lenne, ha mindenki tudatában lenne hogy mely, milyen fontos ez a küzdelem a cigány ellenesség ellen. Ez egy bonyolult, nehéz küzdelem, mert ha nem jelentjük Európában, hogy mennyire fontosak az emberi jogi kérdések, hogyha nem lépünk be ebbe a kulturális konfliktusba, akkor a végén mindenféleképpen az a kockázat fenyeget minket, hogy elszenvedjük majd minden, mindennek a következményeit. A feladatunk az, hogy ugye azt tudni kell, hogy sajnos nem ö, engedhetjük meg magunknak, hogy frusztráltak legyünk. Hát aki politizál, hogyha valami nem működik, akkor újra kell kezdeni a küzdelmet, és annak érdekében kell munkálkodni, hogy a dolog működjék. Ez a feladatunk a parlamentben, ezt tesszük, és azt hiszem, hogy ezzel a meghallgatással megpróbáltuk elérni ezt a célt. Van feladata a bizottságnak, de van feladatunk mindannyiunknak is. A tanácsal is, ugyanis a fő problémák, amelyek most felmerülnek Európában, ezek a tanács képtelenségéből erednek, azt illetően, hogy fordulatot idézen elő. Nagyon szép beszédeket lehet tartani, mint ahogy a Juncker tette az Európai Unió állapotával kapcsolatosan, ugyanis ugyanakkor viszont, hogyha nincsenek ennek következményei, akkor ez nem lesz hiteles, és ezek a viták egyszerűen megrekednek a megosztott csoportok okán. A feladatunk tehát az, hogy ezt a feladatot, ezt a munkát előre vigyük. Köszönöm mindenkinek, holnap találkozunk.